Good morning, everybody, and uh, we will start this uh, workshop. Uh, Jó napot kívánok! Elkezdjük a műsort, és svédül fogom folytatni, kérem, vegyék fel a fejhallgatót. Ni är hjärtligt välkomna allihopa till den här seminarien som jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit ebben a, ezen a szemináriumon. Itt most a több éves pénzügyi keretet fogjuk megvizsgálni, és ez egy folyamat. Az MFF-ről majd később egy jelentést készítünk, most a szakértőket hallgatjuk meg. Itt most arra számítunk, hogy a gazdasági kérdéseket gender szempontból meg tudjuk világítani. Gyakran ez a gender szempont hiányzik az anyagokból, a gazdasági kérdéseket számokra szorítják le, és így elfelejtik a számok mögött az embereket. Szeretném köszönteni a Fondazione Giacomo Brodolini eh, alapítvány eh, szakértőit. Eh, Mauro doktora vezetőjük. A szemináriumot pedig a különböző szakértők fogják tartani. Először is a mi előadónk fog egy felvezetést tartani. Uber asszony. És aztán pedig gazdaság, először egy metodológiai előadás következik, majd a gazdasági kérdéseket, utána az oktatást, az egészségügyet, jólétet, környezetet, alapvető jogokat és külkapcsolatokat fogjuk taglalni. Minden egyes előadás után feltehetik az adott témára vonatkozó kérdéseiket. az előadások nem lesznek túlságosan hosszúak, de remélhetőleg ezt majd magvas gondolatok és kérdések követik. Zuber asszony kap most szót. Bon dia todos. Um... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! do Parlamento e aos assistentes que aqui Szeretném üdvözölni a kedves vendégeinket, a kollégákat és azok asszisztenseit is szeretném üdvözölni, és szeretném elmondani azt, hogy jelentéstevő vagyok ezen állásolással kapcsolatban, de ez egy örökség, amit egy olyan képviselőt kaptam meg, aki eltávozott az Európai Parlamentből az elmúlt héten, Ilde Figereidőről van szó. Az ő munkáját fogom tovább vinni, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a munkadokumentum fő vonalait felvázolhassam majd, mert állásolást kell majd megfogalmaznunk, és ahhoz, hogy ezt ki tudjuk dolgozni, ez a találkozó rendkívül fontos számunkra, mert meg kell hallgatnunk a szakértőket. Meg kell hallgatnunk a szakértőket azért, hogy az ő gondolataikat is belefonjuk a 2014-2020 közötti több éves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásba, és főként annak tekintetében, hogy mit gondolnak az esélyegyenlőségről. Azzal kezdeném, hogy a kérdést egy kicsit körvonalazom. Jelenleg súlyos válság közepette vagyunk, ezért elengedhetetlen az, hogy az Európai Unió befektessen az esélyegyenlőségbe, és abba, hogy az állampolgárokat támogassuk. Véleményünk szerint nincsen jobb befektetés, mint az esélyegyenlőség támogatása. Establece que o quadro financeiro plurianual az Európai Unióról szóló szerződés is kimondja, mégpedig a 201-es cikke, azt, hogy a több éves pénzügyi keretet a tanácsi rendelettel fogadják el, a maximális összegeket meghatározzák, annak tekintetében, hogy az egyes kategóriákra mennyi pénz jut, és hogy meg, meg határozzák azt is, hogy minden olyan intézkedést meg kell tenni ennek érdekében, hogy a költségvetést rendesen végre lehessen hajtani. A nyolcas cikk kimondja, idézem, hogy eh, a tevékenységek végrehajtása során az Európai Uniónak mindig célul kell kitűznie azt, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget megszüntesse. És eh, ebbe és ebből mi is eh, belevettünk a munkadokumentumba, ahogy mondtam, ez egy munkadokumentum jelenleg. Egyértelmű, hogy az Európai Bizottság itt arról is beszél, hogy rugalmasságot kell alkalmazni, akkor is, amikor a több éves pénzügyi keretben használunk fel eszközöket. Ez nagyon érdekes, mert itt nem különítenek el külön pénzeket, tehát nincsenek külön kategóriák bizonyos projektek esetében, ha bár ez fontos lenne, de számunkra ez kulcsfontosságú, mert vannak ugyan horizontális intézkedések, de nagyon fontos az, hogy specifikus eszközöket határozzunk meg. Léteznek horizontális vonalak és célok is, vannak horizontális célok, de mindezek ellenére specifikusan kell eljárnunk, és specifikus célokat kell, specifikus eszközökkel ellátni. Például a DAFNE program, ez egy nagyon jó példa véleményem szerint. Ugyanígy a Progress program is ennyire nagyon jó konkrét intézkedésekre és eszközökre van szükség annak érdekében, hogy pótolni tudjuk azt, amit lecsökkentettek. Itt gondolok a Daphne-re és a Progressre. A több éves pénzügyi keret nem tükrözi azonban azt, hogy mennyire fontos a finanszírozás az esélyenlőség tekintetében. Valóban igazi intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy erősödjenek azok az eszközök, amelyeket az esélyegyenlőségre lehet felhasználni. Itt gondolni kell az éves költségvetési eljárásra, amelynek során jobban kell figyelni az esélyegyenlőség problémájára. Az esélyegyenlőség kérdései, illetve a női jogok mindig is fontos részét képezik bármilyen európai politikának, és ez számomra egyértelmű, hogy ezeket specifikusan kell finanszírozni is. Természetesen mindenki számára ismeretes az, hogy vannak finanszírozási problémák, például az Esélyegyenlőségi Intézet kapcsán is, és ezért úgy gondoljuk, hogy a tanácsi határozat a több éves eh, eh, pénzügyi kerettel kapcsolatban kötelezettségeket kell tartalmaznia egyértelműen a bizottság irányába. A bizottságnak a költségvetési eljárás során az esélyegyenlőséget megfelelő pénzügyi eszközökkel kell ellátnia. És az ilyenfajta finanszírozási eszközök a női jogok, illetve az esélyelőség tekintetében gyakorlatilasnak kell lenniük, és meg kell mutatniuk azt, hogy nem csak szavakból állnak a női jogok és az esélyegyenlőség politikája, hanem ezt a bizottság a gyakorlatban is át, alkalmazza. Hadd szóljak néhány szót a civil szervezetekről és az ő projektjeikről pontosan ezen a területen a női jogok tekintetében a civil szervezetek sokat tesznek, a női ö, szervezetek, a szakszervezetek. Con diferentes dimensões de financiamento, ou seja... Nagyon fontos, hogy ezért támogassuk őket különböző finanszírozási lehetőségekkel. Mm, lehet, hogy kisebb eszközökkel fog ez csak sikerülni, de az is elképzelhető, hogy akár nagyobb eszközöket találjunk erek, ezekre a célokra. Mas que não são organizações tão grandes. Mindig attól függ, hogy eh, a helyszínen dolgozó szervezetek rendelkeznek-e egy alapvető pénzügyi biztosítékkal. Úgy vélem, hogy itt nem csak bizonyos eh, civil szervezeti projekteket kell támogatni, hanem megfelelő finanszírozást kell biztosítani ahhoz, hogy a szervezetek a mindennapi életben működőképesek legyenek. Tehát itt már egyfajta alapkapacitást kell megvalósítani. Végezetül azon a véleményen vagyunk, hogy eh, van ok eh, aggodalomra annak tekintetében, hogy az Európai Bizottság ismételten hibákat fog elkövetni. A bizottság mindig a racionalizációról, a csökkentésről beszél, azonban ez nem lehet mindig. Nem lehet mindig spórolni, racionalizálni, mert akkor így az egyetemi célokat finanszírozzuk, mert túlságosan sokat csökkentenek. Tehát itt tényleg aggájaink vannak azt illetően, hogy az esélyegyenlőségi finanszírozás nem fog majd konkrét formákat ölteni. A rugalmasság kifejezés ebben az összefüggésben kicsit aggaszt, ezt el kell mondjam. És hat hangsúlyozom még egyszer, specifikus célokat kell az esélyegyenlősséggel kapcsolatban beépíteni az európai állampolgárságba. A specifikus finanszírozást már megemlítettem, amire szükség van. A DAFNA programot is megemlítettem már, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy a nők ellen erőszakot le lehessen küzdeni. meg kell még említenem a szociális alapot és a regionális alapot is, mert itt is vannak olyan egyértelmű pontok az esélyegyenlőség tekintetében, és eh, itt is eh, őrködnünk kell a finanszírozás felett, hiszen eh, nagyon fontos időponthoz érkeztünk el az új pénzügyi kerettel kapcsolatban, mert az esélyegyenlőség nagyon fontos a közösség szempontjából, azon kívül is, tehát nagyon fontos lenne számomra meghallgatni azt, hogy önök mit gondolnak, hiszen már megmutatkozott az, hogy az Európai Bizottság nem annyira lelkesedik. annak irányába, amit a munkadokumentum megemlített, és amit szeretne megtartani. A bizottság úgy gondolja, hogy összességében a célok megvalósulhatnak, úgy, ahogy ezt a bizottság elképzelte, illetve ahogy az a több éves keretben is benne van. Meg vagyunk arról győződve, hogy annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget és ugye a női jogokat elő lehessen mozdítani, ahhoz nem lesznek elegendőek az általánosságok, ezek jók, viszont a specifikus gondolkodásmód sokkal jobb lenne. Itt specifikus célokat, specifikus eszközökkel kellene ellátni. Itt abba is hagynám, biztos vagyok abban, hogy ez a kis workshop rengeteg jó ötlettel fog szolgálni, amiket majd belefűzhetek a dokumentumomban. Nagyon szépen köszönöm. Tack för det, eh, fru Suber. Och eh, eh, vi går direkt vidare till nästa. Köszönöm. Megyünk tovább. És megadom a szót Betty asszonynak az elején mondtam. Szóval se góri főbetűr. Aki a költségvetés eh, gender perspektíváiról fog beszélni, Mindenkinek jó napot kívánok! Good. My task is twofold this morning, as the one of briefly outlining. Nos, én először szeretnék arról a metodológiáról beszélni, amely meghúzódik az öt tematikus előadás mögött, és amelyek mind kapcsolódnak a gender budgeting kérdéséhez. Gender budgeting is a powerful tool, but the quality of the outcome and here uh, a gender budgeting uh, az uh, nem csak a kimenet minősége, illetve az a kimenet minősége viszont, ez az információ minőségétől is függ. Ebben a metodológiai előadásban azt akarom mindenképpen aláhúzni, hogy ez egy fontos folyamat, de azt is meg kell nézni, hogy az erőforrásokkal, információkkal és ezzel az elemzéssel milyen messzire tudtunk eljutni általánosságban a nemek szempontját érvényesítő költségvetés tervezés az eh, a pénzügyi aspektusa a gender mainstreamingnek. Hogyha általánosságban gondoljuk ezt, gondolkozunk erről, akkor itt három lépés eh, merül fel. Az első lépésben a kívánatos célkitűzéseket azonosítjuk, majd azt azonosítjuk, hogy ezeket a célkitűzéseket hogyan próbálták elérni a költségvetés tervezésekor, és itt megpróbáljuk felmérni a rendelkezésre bocsátott pénzek hatását, majd harmadik lépésben az elemzés eredményét a második, eh, elem, a második lépcsőben elem, eh, második lépcsőben elvégzett elemzés eredményét arra használjuk föl, hogy változtatásokat javasoljunk. Itt azonban egy kicsit szerényebbek voltak a célkitézéseink, mert nem volt elég információ ahhoz, hogy végigvigyük ezt a három lépcsős folyamatot, de még így is azt reméljük, hogy eh, hasznos munkát végeztünk. E, az a FEM bizottság inputjával és az Európai Parlament részvételével valósítják meg a nemi egyenlőség célkitűzéseit. Ami az öt anyag módszertanát illeti, mi is volt a célunk? Mivel a dokumentumok nem voltak teljes körűek, először is az első lépcsőt végeztük el, az első lépést végeztük el, megpróbáltuk azonosítani a kimondott és nem kimondott eh, gender célkitűzéseket a költségvetési dokumentumban. Próbáltuk azonosítani az összegeket is, azt, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. The policies being planned actually are capable of challenging. They... És aztán azzal foglalkoztunk, hogy eh, a tényleges szakpolitikák mennyiben képesek eh, a nemek közti egyenlőtlenség felszámolásához hozzájárulni. Idáig tudtunk eljutni, és ahogy mondtam, volt azért egy korlát, mert amikor a számokat néztük, akkor olyan számokat láttunk egy fejezetben, hogy mondjuk egy adott pénz alapban ennyi pénz jut. Én majd eh, néhány eh, perc múlva a gazdasági függetlenség témájáról fogok beszélni, és eh, ehhez kapcsolódóan azt láttuk, hogy az ESF, a szociális alap mennyi pénzt kap. És azt is láttuk, hogy a gazdaságjából releváns más eh, költségvetési fejezetekre mennyi pénz jut. De a leosztás az még nem volt világos. Overall figure. Tehát gyakorlatilag csak találgattunk arról, hogy a mostani összegeket hogy költötték el, illetve mik lehetnek a jövőbeli célkitűzések. Tehát ez egy limitáció. A másik dolog, amit előre bocsátanék, hogy nagyon kevés hatástanulmány létezik az előző költségvetési időszakban elköltött pénzek hasznosulásáról. Mivel a tényleges költést, pénzköltést tagállamok végzik, a tagállamok részéről a hatástanulmányok megjelentősen, szorvány, megjelentősen szorványosak, ha egyáltalán léteznek ilyen hatástanulmányok, és éppen ezért nehéz megítélni azt, hogy egy bizonyos összeg tényleges allokációja, még akkor is, hogyha pontos összegeket ismerünk, nehéz tudni, nehéz megbecsülni, hogy milyen hatása volt annak a pénznek. Ez megint csak egy korlátja a mi eh, munkánknak. az alapvető, az alábbi kérdésekre szerettük volna választ megkapni. Kik legyenek a kezd, kedvezményezettek, mennyi pénzt költsenek rájuk, és eh, mi lesz a gender hatása a pénzeknek. A korlátok azok elsősorban a mi lesz a hatása területre érvényesek. Ugyanis eh, A hatások vonatkozásában tekintetében csak a külső testületek számára kiosztott pénzekről vannak valami fajta hatástanulmányszerű fogalmaink, illetve arról, hogy az EU, amikor pénzt ad egy ilyen külső szervnek, akkor milyen eredményeket vár ezért cserében. A, az OSCD tanulmányok összefoglalják a különböző donoroktól származó pénzeknek a gender hatását, és ezt tudjuk mi is felhasználni. Ez egy összesített tanulmány az OECD-től, a külső tevékenységek körében elköltött pénzre vonatkozóan. A többi területen, ahogy mint mondtam, mint mondtam rendkívül szorványosak az adatok. Megint csak egy olyan terület, ahol esetleg az önök bizottsága előrehaladást szeretne majd látni. Itt van az öt téma, gazdasági függetlenség, oktatás, külső kapcsolatok, alapvető jogok eh, és eh, egészségügy, jólét és környezet. Egyébként már megadtam a szerkezetét is az öt különböző tematikus eh, előadásnak, tehát ki, mennyi és hogyan, és mit, mit ért el a nemi szempontok alapján elköltött összeg. Arra az a kérdés, hogy ki, az gyakorlatilag egy összefüggés elemzést jelent. Ezt az összefüggés elemzést többféleképpen meg lehet ejteni. Ex ante elemzés keretein belül Először is vizsgálhatjuk azt, hogy mik az alapvető különbségek a férfiak és a nők között egy adott szakpolitika várható kimenetele vonatkozásában. Visszatérek megint a saját témámra, a gazdasági függetlenségre. Például ott van egy szakképzési keret, Egyébként nem tudjuk, hogy a következő időszakra mi lesz a szakképzési keret, csak a múltbéli szakképzési pénzeket ismerjük, hogy mennyi pénz állt rendelkezésre, és ott azt tudjuk, hogy mi volt az elvárt kimenete, hatása az elköltött pénzeknek a férfiak és nők közti különbségekre. Azért említettem éppen a tréninget, a szakképzést, mert erre legalább létezett egy elemzés, egy értékelés, ugyanakkor az problémás volt, mert az elemzés eredménye azt mutatta, hogy valójában gender szegregációt eredményezhet a szakpolitika véghezvitele, ahelyett, hogy felszámolná az ilyesmit. Ugyanis a szakképzési pénzek egyes tagállamokban történő elköltésének ezek voltak az azonosítható veszélyei. Valószínűleg ez egy olyan hatástanulmány volt, aminek aztán lett pozitív eh, eredménye, ilyen dolgokra lesz szükség. A következő lépés sensitive az, hogy megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mik a remélt eredmények és célkitűzések, ezeket összehasonlítjuk a, azzal a listával, amely a tényleges allokációkat, pénzügyi allokációkat tartalmazza, és összehasonlítjuk, hogy látjuk, hogy mennyiben felelnek meg a pénzek a reményeknek. A harmadik lépés pedig egy az előzőek vételével egy átfogó gender alapú elemzés. And uh, uh, the main aim of this phase of this ebben a stádiumban megint azt a kérdést vetjük fel, hogy uh, milyen uh, pénzek kerültek alokálásra, és azon belül megvizsgáljuk hogy mondjuk egy pénzalapra mennyi pénz áll rendelkezésre. Például egy bizonyos ifjúsági alap a globalizációs kiigazítási alap, amelynek a célja az az, hogy a globalizáció miatt munkájukat elvesztett embereket segítse, és ezen belül vizsgáljuk, hogy milyen munkahelyek felszámolásánál került ez az alap alkalmazásra. Az előzetes feltételezés az volt, hogy mivel első körben férfi munkahelyek vesztek el, nem gondoltuk azt, nem számítottunk arra, hogy női munkahelyek elvesztése elvesztésének kompenzálására költötték ezeket a pénzeket. Az alap az alkalmazása során számításaink szerint a férfiak új munkahely találását támogatja elsősorban. Those already um, said too much about that. The third and final step Eh, itt most abban is hagynám, mert ezt a részt legalábbis, mert eh, lehet, hogy túl hosszasan beszélek, de azért még kitérnék arra, hogy eh, harmadik lépésben azt próbáltuk megvizsgálni, hogy milyen hatása van a pénzek elköltésének. Ez a leghiányosabb rész, nem az elemzés miatt, hiánya miatt, hanem azért, mert a részletes költségvetés nem áll rendelkezésre, tehát információ hiány van. Ezen kívül pedig szisztematikus és koordinált tudás nem áll rendelkezésre a hatásáról a parlament által megszavazott pénzek elköltésének. Tack så mycket för det. Och, eh... Köszönjük szépen. Most megadnám a lehetőséget a képviselők számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy megjegyzéseket fűzzenek az elhangzottakhoz. Klász asszony! Köszönöm szépen! Megpróbálok ma tanulni itt, és a nem alapú költségvetés számos kérdést vetett fel bennem. Professzor asszony én azt mondta, hogy a célokat kell meghatározni. Ez egy nagyon könnyű kérdés. Most a célok esetében könnyű meghatározni azt, hogy most ez a cél a nők számára fontos, vagy a férfiak számára lehet ezt? Ezt e, meg lehet valóban valósítani? Elnök, több kérdést is összevonok ne, ne de Csela asszony következik. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék egy pár kérdést feltenni a gazdasági függetlenség részé, gazdasági függetlenséggel kapcsolatban, és szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon érdekes összefoglalót, ami nagyon aktuális. Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, ami elhangzott a konklúziójában is, tehát ugye, hogy azok az összegek, amelyeket a 2014-től 20-ig terjedő időszakra beterveztek, 6,7%-ot tesznek ki, tehát a női szempontok, és azt mondja, hogy ez nem feltétlen jó, és nem feltétlen támogatja a, a nemek egyenlőségét, tehát akkor sem, hogyha folyamatosan növelik a szociális alap költségvetését, az a rész, ami ezt az esélyegyenlőséget támogatja, az folyamatosan csökken globalizáció, a globalizáció világát éljük, és ön tovább is ment az elemzésében, az egyes ágazatokat megnézte, és megvizsgálta, hogy a nőket támogatja-e a költségvetés vagy sem, és azt mondta, hogy az Európai Szociális Alap célkitűzéseit egy kicsit át kellene igazítani, hogy relatíve több, jobbat odafigyeljenek erre az egyenlőség kérdésére. Tehát akkor azért három kérdés merül fel bennem az elhangzottakkal kapcsolatban. Az egyik kérdés az az, hogy hogyan lehet elérni, hogyha az összes mondjuk nemi, nemek egyenlőségével foglalkozó kérdést összecsoportosítanak, akkor hogyan tudnak elérni, hogy hatékonyabban lépjünk fel. Szeretnék még egy kérdést föltenni, ami talán mondjuk relevánsabb lenne a bizottságnak föltenni, de hát az üzenetek úgy is elhangoznak az európai döntéshozatalban, úgyhogy most öntől kérdezem, hogy Ön szerint a bizottság mit tervez, vagy pontosan mit fog tenni annak érdekében, hogy a nemek egyenlőségét támogató lépéseket erősítse? és akkor az olyan eszközök, mint a globalizációs alap vagy a szociális alap, hogyan működjenek? Specifikus célkitűzéseket fogalmazzanak meg ennek a célkitűzésnek az irányába? Végül pedig az utolsó kérdésem. Itt van ez a tanulmány, nem tudom, hogy a kutatást azt miért nem, a, például az igazságügyi programban miért nem fordítják, miért nem végzik el, hiszen ez is a 2014-2020-as időszakra vonatkozik, és ott is lehetne nemi kérdéseket vizsgálni. Az elnök kérdezi, hogy vannak-e még kérdezők. Nincsenek, akkor... Jó reggelt kívánok, Natalie Dürsz vagyok, a New Woman for Europe szervezettől. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amely az EU 19 országában jelen van, és 700 ezer tagunk van most már. Tagszervezeteink különböző témákkal foglalkoznak, de mindezen témák a nők helyzetét érintik. Én azt szeretném megtudni, hogy a bizottság például támogatná-e a mi munkánkat, mert nekünk finanszírozásra van szükségünk, és nagyon fontos témákkal foglalkozunk, amelyek a nőket, a gyerekeket érintik. Köszönöm. Válaszol az elnök. Köszönöm a kérdést majd vissza fogom adni Betió asszonynak a szót a válaszokra, de talán nem voltam elég világos az elején. Ez most még csak a bevezető előadása volt Betió asszonynak, mert a gazdasági függetlenségről szóló előadását még nem tartotta meg, tehát az ezután következik. Úgyhogy most az ehhez a bevezetőhöz kapcsolódó kérdésekre jut idő. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen! Kriszapár vagyok, most az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviseletében vagyok itt a civil szervezetek, vállalkozók, munkaadókat képviselve. És megköszönöm az előadó összefoglalóját is, illetve Beti asszony előadását is. A kérdésem az a következő. Nagyon óvatosnak kell lennünk hogyha azt akarjuk elérni, hogy az intézkedések, a projektek ne erősítsék magát a, szegre- a szegregációt, tehát pont az eredeti céllal ne menjenek szembe, és ezen gondolkoztam, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy amikor az alapokat, a pénzalapokat felhasználják, mondok egy példát, hogyha mondjuk a munka és a magánélet kiegyensúlyozására biztosított összegeket használjuk fel, akkor hogyan tudjuk azt hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy nem növeljük a nők vállára nehezedő terheket ezeknek a projekteknek a végrehajtásával, amelyek a munka és magánélet kiegyensúlyozását célozzák például. És aztán van itt egy másik fontos dolog. Figyelembe vesszük-e, hogy mit kell tenni akkor, vagy mit lehet tenni akkor, amikor a részmunkaidőt rá kényszerítik a nőkre, és ez nem opcionálisan választható. Én tudom, hogy ezek a kérdések nem szigorúan a költségvetéshez kapcsolódnak, de bármilyen hatástanulmánynak, bármilyen értékelésnek ezt figyelembe kell venni tehát pontosan azt, amit ön kiemelt, csak sokkal gyakorlatiasabb szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. És akkor most visszaadom a szót Bettió asszonynak. De, hadd mondjam már gyorsan, hogy a gazdasági függetlenséghez kapcsolódó kérdéseket legyen szíves, hagyja majd az előadása után, hiszen még a gazdasági függetlenségről nem beszélt. Köszönöm szépen, bocsánatot kérek, szerintem részben én vagyok felelős a hibáért, mert a gazdasági függetlenséget is érintettem. Nehéz ezt így elkerülni, hogy ne ugorjak át a következő témára, amikor a bevezetőmet tartom. A kérdéseket tehát akkor azért majd félre fogom tenni, hát a legtöbb kérdés az most meg is válaszolható amikor a gazdasági függetlenségről beszélek, akkor ezekre majd tudok is válaszolni. De azt hiszem, hogy az első kérdés, amit kaptam, az sokkal általánosabb volt. Egy teljesen általános kérdés volt, ugye arról volt szó, hogy tudunk-e differenciálni a célkitűzések között. És azt hiszem, hogy erre nagyon egyenes, nagyon hatékony példát tudok mondani. És később majd részletesen fogok erről beszélni. Gondoljunk arra, hogy itt van ez a 75%-os célkitűzés, ugye? Tehát a foglalkoztatási ráta 75% kellene, hogy legyen majd 2020-ig, de ha megszületik, megszületett az a döntés, mondjuk, hogy nem differenciálunk a férfiak és a nők között, ez lehet jó, lehet rossz, erről persze lezajlik a vita. De mi a probléma? Hogyha akkor is, hogyha még ragaszkodunk ehhez a döntéshez, tehát a 70%-ot bejelentették, akkor ragaszkodjunk ehhez 2020-ig, akkor tudni kell, hogy a nők esetében 57%-ról indulunk. Még a férfiaknál mondjuk 57-58%-ról a nőknél, és a férfiaknál pedig 70%-ról. Hát ez egy hatalmas különbség és ezt még szeretném részletesebben elmagyarázni. Tehát a válaszom a kérdés az az, hogy igen, ez megtehető, és kell is differenciálni. Ha nem feltétlen a célkitűzésekben, akkor legalább a folyamatokban, amelyeknek a segítségével sikerül elérni ugyanazt a célt, amit meghatároztunk. Tehát konkrétan, konkretizálni kell ezt. Muszáj. Másképp nem működik, mert a, a politika egész egyszerűen nem fog megállni a lábán, ez nem a nemek esélyegyenlőségéről szól, hanem az adott politika hatékonyságáról. Hát ekkora hatalmas különbségnél nincs más megoldás. És most, hogy ezt elmondtam, hadd térjek vissza egy pillanatra a gazdasági függetlenségről szóló előadásomhoz, bocsánatot kérek, be kell állítanom az előadást, nem az én képernyőm, úgyhogy most itt keresem a diáimat. Let me start from the basic because sometimes broadening the picture and the concept is useful in order not to sort of... Nos, kiindulásként ne feledkezzünk meg a fontos dolgokról. Határozzuk meg a gazdasági függetlenséget pontosan. Mit is jelent ez? Hát tulajdonképpen mindenből egy pici, de mi az, amit fontos hangsúlyozni? Az, hogy teljesen nyilvánvalóan a fizetett munka ide tartozik, de a nem fizetett munka is, és a nem munkából származó jövedelem is. Ez nagyon is érvényes, fontos szempont. Piacalapú társadalomban a gazdasági függetlenség az nem csak a gazdasági szabadsághoz vezet, persze nyilván ugye sokat számít, hogyha valaki munkával rendelkezik, és azt mondhatja, hogy ez az én keresetem, ez az én pénzem hanem van egyfajta kevésbé látható hatása is, ez a családon belüli hatalom megosztás. A kérdés az az, hogy ez most miért fontos most? Miért ennyire különlegesen fontos a gazdasági függetlenség fogalma a nők számára most, ebben az időszakban? Hát először is egész Európa számára fontos a gazdasági függetlenség, mert a nők gazdasági függetlenségén keresztül el lehet érni azokat a gazdasági célokat, amelyeket az Európai Unió kitűzött magának. Például a jólét megvalósítása az EU-ban. De hát ha egyszerűen fogalmazok, kétségkívül azt mondhatom, hogyha a foglalkoztatási ráta, a nők foglalkoztatási helyzete nem javul, akkor sokkal kevesebb az EU esélye, az EU egészének az esélye a jólét elérésére, a gazdasági jólét megvalósítására. Hála Istennek, ez egy olyan általános igazság, amit mindenki elfogad. De annak, hogy ez most ilyen fontos, van még egy oka is. Fennáll az a veszély, hogy az elmúlt évtizedek eredményeivel kapcsolatban visszalépés történik a válság miatt. Ugye miért? Mert a válság idején a nemek közötti egyenlőséget egyfajta luxus cikként kezelik, ahelyett, hogy úgy tekintenének rá, mint valami olyan dologra, amely ahhoz nagyon fontos, hogy ne lépjünk vissza, ne adjuk fel az egyenlőségnek azt a részét, amely az európai növekedéséhez szükséges. Tehát nem csak a női férfi szempontok miatt. Én remélem, hogy tetszik mindenkinek ez a táblázat. Ez a táblázat szintetikusan összefoglalja, hogy a gazdasági függetlenség még miért annyira mi érdekfeszítő téma. Nézzük meg ezeket a színeket és különböző oszlopokat. oszlopokat. Minden egyes oszlop egy más országot jelent. Remélem, hogy mindenki jól látja ezt a táblázatot. Kb. 27 oszlopot láthatnak ezen a grafikonon. Az első Málta, és a legutolsó ország pedig Szlovénia a jobb oldalon, és közötte a többi minden egyes ország esetében több szint láthatnak, a, az oszlop teljes magassága felel meg a 100%-nak, és különböző színek jelzik az egyes felosztásokat. Ez a 100% az a háztartási jövedelem, amelyet a férfi és nő hazahoz. A háztartás jövedelmét tehát, ahogy mondtam, felosztottam, a különböző színekkel jelöltem ezt, tehát az egyes tipológiák itt megfigyelhetők. Vegyük például mondjuk Szlovénia példáját, hogy nem általával kezdjünk. Könnyebb lesz megérteni a táblázatot, hogyha a szlovén példán követik a magyarázatomat. Nézzék először a, a az oszlop sötétkék részét, ezt itt mutatom is a képen, ez azt jelenti, hogy Szlovéniában nagyon alacsony azoknak a nőknek az aránya, akiknek nincsen keresete. A világos kék rész azt az arányt jelenti, azoknak a nőknek az arányát, akik kevesebbet keresnek, mint a partnerük, mint a férfi. Ez volt a következő rész. Utána következik a szürke hasább darabka. Olyan párok arányát mutatja ez, ahol a férfi és a nő egyelő keresettel rendelkezik. A következő szín a piros, azoknak a pároknak az arányát mutatja, ahol a nő keres többet, és végül pedig már szinte barna, nagyon-nagyon sötét vörös szín, ez a hasább darabka, azt a részt mutatja, azt a, azoknak a partnereknek az arányát, ahol a nő az egyetlen kereső. Látható tehát, hogy ahogy fölfelé haladunk ezen a grafikonon, ezeken a hasábokon, úgy kerülünk egyre át arra, arra a területre, ahol a nő keresete emelkedik, egyre többet keres, a végén pedig ugye az egyedüli kereső Lefelé pedig az ellenkező irány, ott a nő egyre kevesebbet keres, és a hasáb legalján nincs keresete. Tehát, mit mutat meg nekünk ez a grafikon? Azt mutatja meg, hogy milyen a háztartásokon belül az egyes tagállamokban a nők azon képessége, hogy a keresetet hozzanak haza. Ha most megnézzük a máltai példát, akkor például lehet látni, hogy itt a legnagyobb részt azok a párok adják, ahol a nőknek nincs jövedelme. Ez szinte 60 százalék. Közben Szlovéniában 20 százaléknál is kevesebb. És ezt és ez azt jelenti, hogy a tagállamok között hatalmas különbségek vannak még mindig, tehát ezt mutatja nekünk a grafikon. Tehát látható, hogy az a között a párok között még mindig na- nagyon nagy a különbség az egyes tagállamokban, akik, ahol a szinte a nő az egyedüli kereső, vagy sokat keres, vagy pedig ahol csak a férfihoz haza jövedelmet. Vannak olyan országok, ahol az egyedüli keresőnők aránya lassacskán növekszik. De ami érdekes ebben a grafikonban az az, hogy a gazdasági függetlenség segíthet három szakadék megszüntetésében. Az egyik a foglalkoztatási rátában való szakadék, a munkában, illetve a fizetésben való szakadék, a bérolló. Ez a három tényező befolyásolja azt, hogy egy ilyen grafikon milyen végeredményt ad, milyen végeredményt mutat. Azt mondhatjuk azt hiszem a grafikont megnézve, hogy még mindig hatalmas tennivaló hegyek állnak előttünk, és hatalmas különbségek vannak az egyes Európai Uniós tagállamok között. Nos, nézzük a gazdasági függetlenséggel kapcsolatos részletes információkat, ezen fogom most végigvezetni önöket. Ugye kiindulunk abból, hogy megvannak a nemeket figyelembe vevő célkitűzések, erről is lehetne rengeteget beszélni, de most ezt csak vegyük adottnak. A fontos célkitűzések tehát megszületnek, és aztán igyekeznek a, az Európai Unió programjainak céljai közé ezeket bevenni, amelyek a gazdasági függetlenséghez kapcsolódnak. Ide tartozik a 2020-as stratégia és az egyenlőségi stratégia, az esélyegyenlőségi stratégia. Miután megpróbálták összepasszítani ezeknek a programoknak a célkitűzéseit az eredeti nemek szempontjait figyelembe vevő célkitűzésekkel, akkor meg lehet nézni, hogy ez hogy alakult ki, és meg lehet nézni a konkrét, a harmadik lépésben a konkrét pénzügyi eszközöket, amelyek ezeket a célokat aztán a gyakorlati megvalósításban szolgálják. Tehát ahova az EU 2020-as stratégiája mondjuk lefordul a gyakorlatban. És meg lehet nézni, hogy a különböző pénzügyi eszközökben mekkora pénzeket szántak ezeknek a céloknak. Az egyik ilyen eszköz az EGAF, amiről már korábban beszéltem, Ez ugye arról szól, hogy a globalizáció hatásainak kitett dolgozókat segítsük, aztán van itt még a szociális kohéziót erősítő program, és így tovább, ezt megtalálják a részletes adatokat az anyagban. De látják, hogy mennyire nehéz ez a munka. Ez a táblázat, ami egy kicsit bonyolult, hát én megpróbálom önöket segíteni abban, hogy végigmenjünk ezen, tám, vezetem önöket ezen a táblázaton. A cél az az, hogy megmutassuk, hogy mennyire nehéz beazonosítani azt, hogy a célkitűzések, amelyek a nemek egyenlőségét jelentik, figyelembe veszik, megvannak-e a programok magukban, magukban. És persze ez még tovább bonyolódik, azáltal, hogy a nemek esélyegyelőségét megpróbálták úgynevezett mainstream módon is figyelembe venni, tehát minden irányba elterjeszteni. Persze erről mindenkinek megvan a maga véleménye, hát nagyon nehéz ezt ellenőrizni, hogy vajon ezek a programok tényleg foglalkoznak a nemek helyzetével. Van egy példa, amiről már beszéltem, Jaj, bocsánat. Rossz. Nem reagált a kis gépem az ujjam mozgására, és elcsúszott a diám. Tehát nézzük a foglalkoztatási szempontokat. Már említettem, hogy az első, hogy a foglalkoztatás esetén is van egyfajta szakadék. Tehát ha megnézzük, a munkaképes korú nők arányát, és hogy közülük hányan dolgoznak, 57%-uk dolgozik, a férfiaknál ugyanez 70%. Tehát szeretnénk az 57% és 70% közötti szakadékot valahogy áthidalni. A kérdés, hogy a 2020-as, az EU 2020-as stratégiának a célkitűzéseit, ha megnézzük, azok ezt elérik-e, ezt a célt, vagy egyáltalán célozzák-e ennek a szakadéknak a megszüntetését? Mert az rendben van, hogy 75%-os célt meghatározták a férfiak esetében és a nők esetében is, ez eddig rendben van, de hogy itt van ez a másik szakadék hát lehetünk optimisták, és mondhatjuk azt, hogy 70-ről 75%-ra könnyű lesz fölmenni a férfiak foglalkoztatása esetében 2020-ig, de vajon ugyanilyen könnyű lesz a nőknek a nők esetében 57%-os foglalkoztatásról 75-re jutni? tudva azokat a nehézségeket, amelyekről az előző diám szólt. És akkor itt egy kérdőjel. És hogy is mondanám, hát itt sokkal több tartalomra, részletre lenne szükség hogy igazak legyenek ezek az állítások, mert egyébként jogunk van oda tenni a kérdőjelet a mondat végére. Az aktív időskor például egy másik téma. Az egyik probléma, vagy mondjam inkább azt, hogy tény, a gazdasági függetlenség szempontjából ugye a foglalkoztatás fontos, és az egyik gond az pontosan az, hogy az idős korú hölgyek körében nagyon alacsony a foglalkoztatás aránya. Mi tehát a célunk? Az, hogy megnézzük, hogy mik azok a problémák, amelyekkel az idős nők néznek szembe, és ide tartozik a foglalkoztatáshoz való hozzáférés. És mit láttunk a 2020-as stratégiában? Itt benne van az aktív időskor, de semmi fajta utalás nincsen a nőkre. Demográfiai, egészségügyi és Gondozási okokból különböző kellene, hogy legyen a megközelítés a nők és a férfiak esetében, és mégis nincs külön utazás egyik erre, egy helyen sem. Ezt csak azért mondtam el, hogy illusztráljam, hogy mennyire nehéz ezt a gyakorlatban megvalósítani. Na most nézzük a pénzeket. Miről is beszélünk? Hát valóban sok pénzről van szó. Nem tudunk azonban nagyon sok részletet kiásni, a teljes összegeket látjuk. Mit is tehettünk tehát? Csak találgatni tudtunk azzal kapcsolatban, hogy vajon ezeket a teljes összegeket aztán majd hogyan fogják felosztani az al, a rész célkitűzésekre, tehát mondjuk a 2020-as stratégia rész programjaira, rész célkitűzéseire. Hát elméletben minden nagyon szép, minden nagyon jól néz ki. Mert mit látunk? Hát nézzük meg a költségvetés teljes összegét, különösképpen a struktúrális alapok esetében azt látjuk, hogy ez nőtt. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy a strukturális alapok a finanszírozás kb. 97%-át adják, mármint a releváns finanszírozás 97%-át. Ez minket persze nagyon érdekel, és ezen kívül még a kisebb programok is nagyon érdekelnek, mert ezek célozhatják a nőket, viszont a hatalmas, a torta legnagyobb szelete az a strukturális alapokban van, hiszen ez itt a 97 százalék. Viszont van egy jó hírem önöknek. Ezt az összeget növelték. Az a számítás, amit itt látnak, ez reál értékben történt, reál értéken történt, tehát figyelembe vettük hogy az összehasonlítás az valódi legyen, reál értéken, tehát vásárló erőparításon néztük ezt. És így döntöttük el, hogy, vagy így tettük fel a kérdést, hogy vajon volt-e reál értéken növekedés, vagy sem, hogyha megnézzük azt a, az összeget, amely a gazdasági függetlenséget támogatja. A teljes költségvetés összege, amely ezeket a célkitűzéseket támogatja, 90,7 milliárd euró, ez a teljes bizottsági költségvetési javaslat 9%-a, a kohéziós politika 20, esetében pedig 27%-ot tesz ki. Tehát hatalmas pénzösszegről van szó. Láthatják azt is itt a dián, hogy volt növekedés, tehát ráértéken 7 és hogyha a kohéziós politikát nézzük, akkor majdnem 6 százalék, 5,6 százalék. A kérdés azonban az, hogy a nemek szempontjait figyelembe vévő célkitűzések esetében ez jó híre, vagy sem. Hát igenis, meg nem is, mert a teljes összeget ismerjük, a végösszeget, de a részleteket nem. Arról kell tehát gondoskodnunk, hogy ezeket a pénzeket úgy is használják fel, hogy azok aztán elérik a célokat. Gondoskodni kell arról, hogy ezt erre fordítsák és van okunk az óvatosságra arra, hogy odafigyeljünk, sőt, növeljük a monitoringot. És ezt azért mondom, mert elég ugye a múltbeli példákból okulni. Voltak tanulmányok is egyébként, amelyek alátámasztják ezen állításomat. A gender szempontok figyelembevétele csökkent a több éves pénzügyi kereteken belül az éveken az utóbbi években. Igen, rögtön befejezem, köszönöm, közben figyelmeztettek az idő múlására. Tehát voltak olyan alapok, amelyeket konkrétan, specifikus gender célkitűzéseknek szántak, és ezek a pénzösszegek az évek alatt folyamatosan csökkentek. Annak ellenére, hogy a teljes finanszírozás nőtt, ezek a specifikus összegek csökkentek. Mit nem szeretnénk? Azt nem szeretnénk, hogyha a nemi szempontokra fordított figyelem, és ezzel a pénzösszegek is folyamatosan csökkenjenek. A több éves pénzügyi keret nem nagyon figyel, nem nagyon összpontosít a közvetlen foglalkoztatásra, és arra, hogy milyen akadályok állnak a nők előtt a munkaerőpiaci belépésnél, illetve a gondozási munka esetében sem fordítanak elég figyelmet a nőkre. Mit kell tehát itt kihangsúlyozni? Azt a tényt, hogy tudatosan nyitott szemmel kell eljárnunk, nagyon erős, robusztus monitoring folyamatot kell működtetni, és oda kell figyelni, hogy hogyan fogják alokálni ezeket a pénzeket a jövőben. Egy rövid megjegyzéssel zárnám, meghagyom a, hagyom a diát, nem magyarázom el részletesen, csak a lényeget szeretném még itt kiemelni. Miért fontos mindez? Ugye nem mondtam, hogy az önmagában fontos ez a szempont, de itt többről van szó. Azok a lépések, amelyek a gazdasági függetlenséget támogatják, a szubszidiaritás miatt a tagállamok kezében vannak, ugye? Hát mit tehet akkor egy ilyen alap? Ez az alap csak jelzőként fákjaként elől járhat és utat mutathat a tagállamoknak. Tehát, ha a strukturális alapok mondjuk figyelmet fordítanak arra, hogy a pénzeket így költsük el, amely olyan módon, hogy a segíti a nemek egyenlőségét, akkor ez egyfajta lökést is ad a tagállamoknak, hogy ők is így járjanak el. Értik? Ezért ilyen fontos odafigyelni, és ezért ilyen fontos hangsúlyozni azt, hogy milyen módon használják fel ezeket a pénzeket ezen a területen rendben de persze azzal is tisztában kell lennünk, hogy az, hogy eltérünk a céloktól, és nem összpontosítunk rájuk, ez eléggé előfordul, általában előfordul, hogyha delegáljuk a feladatokat a tagállamoknak, hiszen akkor elveszítjük a kontrollt. És erre mindig gondolni kell. Nos, hát azt hiszem, hogy a konklúzióhoz már el is érkeztem, úgyhogy tulajdonképpen azzal zárnám ezt az egészet, hogy összefoglalok valamit, amit már elmondtam a válság kapcsán. Szerintem a válság idején, egy olyan válság idején, mint a mostani, mindig nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a nemek egyenlőségére szükség van annak érdekében, hogy a növekedést újra be lehessen indítani. Az a tény, hogy a nemek egyenlőségét luxus cikknek tekintik, ez egy anakronisztikus dolog, ami a gazdasági szakmában nem elfogadható, azt fel kell ismerni, és politikai szinten is fel kell ismerni. Reméljük, hogy ez meg fog történni, és tükröződni fog a pénzek felhasználásában a jövőkben. Uh, uh, Köszönöm szépen a bemutatóját, és most ismételten a képviselők kérdezhetnek először, és hogyha marad idő, akkor megadom a szót másoknak, és tessék. Mrs. Janukadakis. Janukadakis asszony szeretne kérdezni. Sorry. Should I also answer the previous question or go back to them at the end? Eh, válaszoljak az előző kérdésekre is, vagy majd a végén? Hallgassuk meg először a kérdéseket, mondja az elnök, és aztán majd. That's right. Okay, thank you. Um, thank you for your presentation. It was... Köszönöm az előadást, tényleg nagyon érdekes volt. Eh, az a zábra, amit én érdekesnek találtam, az a keresteti táblázat. Nem tudom, hogy egyébként a vállások arányszámai ezekben az országokban hogy alakulnak egymáshoz képest, de ez csak egy kis szemtelen megjegyzés volt. Nos, amikor a nők korát is néztük, akkor nyilván ezt is figyelembe kell venni. Vannak olyan időszakok egy nő életében, amikor sokkal kevésbé valószínű, hogy kereső munkát végez, mint más, időszakainak az élet, mint más időszakaiban az életének. E, ami a, az active aging politikát illeti, nem tudom, hogy ott miért kell gender utalásnak lennie, e, e, mert nyilvánvalóan fiatalabb korban vannak olyan dolgok, amelyek amelyek befolyásolják az ember életét, és úgy befolyásolják, hogy az, az gender alapon történik ez a befolyásolás. Még 60 fölött azt gondolnánk, hogy a férfiak és a nők már sokkal hasonlósabb, hasonlóbbak egymáshoz. Nincs. Miért kell tehát az aktív idősödés témakörben annyira külön odafigyelni a gender aspektusra? Um, é com alguma preocupação. Zuper asszony. Igen, kis aggodalommal tekintek arra, hogy eh, azok az aggályok, amelyek megjelennek a mi dokumentumunkban, azok megfelelnek annak a perspektívának, amit eh, a szakértőnk is eh, felvázolt itt. Lenne egy kérdésem, nem tudom, hogy ön tud -e egyáltalán válaszolni nekem erre. Ehm, é mais uma curiosidade. Megpróbálom ezt a lehető legvilágosabban megfogalmazni. Egyfajta érdekességről van szó, most így a válság idején, mégpedig arról, hogy eh, ha megnézzük, hogy mennyi nőnek nincsen munkája, tehát nem rendelkeznek jövedelemmel ezek a nők. Vannak-e indikátorok arra vonatkozólag tagállamokra lebontva, hogy miért nincs bevétel ezeknek a nőknek, miért nem tudnak kereső tevékenységet folytatni? Munkanélküliek? Vagy arról döntöttek esetleg, hogy a, ők otthon maradnak, ők a családdal foglalkoznak, a férj dolgozik, tehát egy kulturális ok húzódik el mögött? Van-e megkülönböztetés, van egyfajta statisztika erről tagállamokban. Bárki más kívánna még kérdést intézni az előadóhoz? Nem. Akkor vissza is adjuk a szót az előadónak, hogy megválaszolhassa a korábban felmerült kérdéseket, például Neidel Csava asszony kérését is tessék. <laughs> Um, I start in order of questions. Eh, akkor én most eh, sorrendben eh, fogok válaszolni a kérdésekre. Yes, I mean, I've explained. Azt gondolom, hogy az ábrákkal foglalkozott a kérdés, és valóban csak a felét magyaráztam el annak, amit mondani kéne arról az ábráról. Nos, az az ábra, amit én mutattam, az a munkaképes korú párokról szól tehát úgy összességében. Tehát azt gondolom, hogy itt a, a munka, a, a, a korfaktor az, az, az jelentős, és az figyelembe lett véve, tehát nem az össznépességről van szó. Ez volt az első kérdés. Tehát azt gondolom, hogy ez ez, ez, ez egy kontrollált adat, nem vontam be mindenkit, a nyugdíjasokat, meg, meg olyanokat, akik nem dolgoznak. A második az az aktív öregedéssel kapcsolatos kérdés volt. Nos, az aktív öregedés az megint csak országfüggő. Az, a férfiak is, de főleg a nők az 50-es és 60-as korosztályban, és a nők aránya nagyobb, de egyes országokban az 50-es, 60-as éveikben járó emberek fő feladata a még egy generációval öregebbek gondozása. Mi történik ezekben az országokban, ahol ez jellemző? Mert valójában forrásokat vonunk ki a rendszerből, ugyanis eh, nem költünk eleget az idősek ápolására, és ehelyett a nőket kérjük meg, hogy ezt a feladatot végezzék el. De hát ehhez valami fajta gondozási programra van szükség. Mert ezekben az országokban ugye a nőknek egy eh, nagyobb részét akarják egyszerre a munkaerő piacra bevonni. Nyilvánvalóan ennek az ára másfelől pedig az lesz, hogy akkor az idős gondozás valamilyen más módon kell megoldani. Megint foglalkoztatási kérdésről van szó, természetesen. Eleve a, foglalk- a gazdasági függetlenségről szóló anyag az nagyon erősen a foglalkoztatáshoz kötődik. E, és ez megint csak azt illusztrálja, hogy a gondozás és a foglalkoztatás az mennyire összefüggő dolgok. Emellett természetesen vannak még egészségügyi aspektusa is a dolognak az adott személy szempontjából. A második kérdésre válaszolva, e, igen, ugyanaz az aggodalmunk. Nem tudjuk még, hogy hova mennyi pénzt fognak alokálni. Itt még lehet harcolni. Az össz összeg pedig nagyobb, mint az előző időszakban volt. Tehát eh, én inkább az optimizmusra koncentrálnék, és nem pedig eh, a pessimizmusra. Uh, yes, most... Ami pedig eh, a gyerekgondozást illeti, a nők, akik nincsenek állásban, azok általában azok a nők, akik azt választották, vagy nem választották, de úgymond úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak. Most ennyire szabad ez a választás, az egy más kérdés, hanem egy olyan családmodell mellett kötelezték el magukat, ahol a férfi keresi a, pénzt. E, e, nyilvánvaló, hogy e, a listán ott lesz az is, aki önszántából nem dolgozik, illetve az is, aki munkanélkül és munkát keres. Ez a két adat úgymond egybe van véve. Tehát a nők foglalkoztatási adataiban a nem foglalkoztatottak között egyszerre jelenik meg a munkanélküli és a saját elhatározásából, vagy a körülmények kényszeréből inaktív nő is. Ami a célkitűzések differenciálását illeti, Eh, remélem, hogy több-kevesebb sikerrel tudtam a célkitűzéseket eh, azonosítani, és eh, elmondani azt, hogy mennyire nehéz ezeket a célkitűzéseket megfeleltetni az EU 2020-as stratégiájának, amely egyébként nem genderlebontású tehát a gender elválasztott célkitűzések, vagy legalábbis a folyamat, amely eh, ugyanazokat a célokat szolgálja, de külön foglalkozik a férfiakkal és eh, a nőkkel. I, I marked very uh, roughly the question on fund, and I have here a question mark, that was the second question, on why do we concentrate on... Nem, lehet, hogy a kérdést nem jegyeztem fel jól, de volt egy kérdés eh, az Európai Szociális Alapra vonatkozóan. Én így írtam le a, a jegyzeteimbe, hogy ESF kérdőjel. Onnan jön a gazdasági függetlenség költségvetésnek a 94%-a. Nyilván, ha más, eh, eh, más alapokat, pénzalapokat nézünk, akkor ott is lehet lobbizni, de nem szabad elfelejteni azt, hogy ha nagy dolgot akarunk, akkor az ESF lesz a fő finanszírozási forrás. A többi jegyzetem nem teljesen érthető, akkor kérem ismételjék meg a kérdést, ha valamit kihagytam. Okay, we take one. Rendben, még egy kérdés érkezik itt. Hello, my name is Jürgen de Kuiper from the Belgian Institute for the... Bekre vagyok. Egy esélyegyelőségi intézettől jöttem, e, és a kérdésem az elsőfre vonatkozik. A kérdésem az, hogy amikor valaki pénzt kér az Európai Szociális Alaptól, akkor bizonyos kritériumokat figyelembe kell venni a nők-férfiak es, eh, esélyegyenlőségével kapcsolatban. Például a Flandriában eh, pénzt kértek bizonyos projektfinanszírozásra, akkor mielőtt a pénzt ténylegesen alokálják, egy bizonyos kérdőív alapján válaszolni kell a kérdőívekre, és tudom, hogy volt egy olyan projekt, ahol egy gender tanácsadó is működött, projektek tanácsadójaként, és előírta, hogy egyes projekteket írjanak újra, a gender dimenzió figyelembevételével. Nem tudom, hogy ezt az elemzésben ezt az elemzésben alkalmazták-e, vagy ez, ez, egy, ez egy konkrét kötelezettsége az e SF vonatkozásában, vagy csak Flandriában van ez így? Mert ennek révén lehet a, ténylegesen a genderügyeket mainstreamelni, van-e valami fajta olyan mozgás, amely ezt a követelményt megerősítené a pénzalapoknál? Köszönöm, hogy azt gondolja, hogy ilyen apró részletekkel tudtunk foglalkozni, mert nem tudtunk, de azért talán valami fajta választ tudok adni a kérdésére, mert van néhány kimondott és néhány nem kimondott gender célkitűzés a 2020-as stratégiában. Egész egyszerűen azért, mert mindenki tudja, hogy a munkaerőpiacon a nők foglalkoztatottságát növelni kell, ez teljesen nyilvánvaló ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés újra elkezdődjön. E, szintén, hogyha e, valami fajta munkamegosztást akarunk az EU 2020-as stratégiája és az egyenlőségi stratégia között, akkor nyilvánvaló, hogy a nagy átfogó stratégiából át kell emelni a az esélyegyenlőségi stratégiából át kell emelni bizonyos pontokat az EU 2020-as stratégiájába. Miről is szólt ez az egész folyamat, amit mi, mint alapítvány elvégeztünk először is, a számokat néztük meg, azt, hogy a pénzeknek mekkora részét alokálják külön női ügyekre, illetve, hogy az alokált pénzek mekkora százaléka releváns gender szempontból. Az a folyamat, azt is néztük, hogy az a folyamat, amelynek végén pénzeket utalnak ki, az egy jól azonosított folyamat-e gender szempontból, és mik a hatásai a pénzek elköltésének. Nyilván a második lépés már nem tudtuk megtenni, mert nincsenek meg az adatok. A harmadik eh, lépés pedig eh, nagyon ország specifikus. Noha vannak útmutatások, irányelvek, de érteni kell, hogy a végrehajtás országról országra eltér. Ezért mondtam azt, hogy a monitorozás fontos. Tehát Flandria jó példa, és remélem, hogy mások is átveszik ezt, de ismerünk olyan példákat, ahol nem így van. Thank you, and uh, I'll will give... Köszönöm szépen. Még egy ember megkapja a szót, hogy kérdezhessen, de most már ez tényleg az utolsó személy lesz, mert már így is kicsit késésben vagyunk. Go to Mrs. Attard, and please... Attard asszony kapja meg a szót, és arra kérnék mindenkit, hogy rövid kérdésre rövid válasz érkezzen, ha lehetséges. Um, I think you are all aware that the Commission is... Az Európai Bizottság az európai strukturális alapokat szeretné megreformálni, különböző csoportosításokat alkalmaznak, szociális innovációk is lehetnek, a szociális modern reformjáról is szó lehet. Úgy gondolja-e, vagy, gond, vagy foglalkoznak ezekkel a változásokkal, hiszen mi kicsit aggódunk a változások miatt, mert még nem voltak elég konkrétak, és még a nemek esélyegyenlőségének perspektívájából is aggódunk emiatt. Válasz? Igen, teljes mértékben egyetértek. Hát ez tényleg egy rövid válasz volt, mondja az elnök. Ez tényleg fantasztikus. Köszönöm szépen Betió asszonynak ezt a kis előadását. Most pedig rátérünk a következő pontra, és már üdvözlöm is a következő hozzászólónkat, Mölders eh, asszonyt, remélem jól eltettem ki a nevét, és eh, ön is maximum 15 percet kap arra, hogy elemzését elénk tárja a, kutatás, a oktatással és a szakképzéssel kapcsolatban, tehát 15 perce van. euh, bien que les slides soient en anglais. Donc, euh, voilà, <laughs> ce sera plus facile comme ça. Donc en fait, moi, euh, je vais vous présenter. Köszönöm én. Akkor most euh, az oktatás szakképzés témájáról fogok beszélni és erre a területre alkalmazom azt a metodológiát, amiről az előbb beszéltünk. Alapvetően itt arról van szó, hogy megpróbáljuk azonosítani oktatás területén a célkitűzéseket, különösen azokat a célkitűzéseket, amelyek révén elérhető az egyenlőség férfiak és nők között, és megnézzük a programokban, hogy milyen mértékben válaszolnak a tényleges programok ezekre a célkitűzésekre, és meghatározni azokat az összegeket, amelyek erre vannak programozva, tehát azonosítani a rendelkezésre álló összegeket is, sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Nos, a, az oktatás és szakképzés területe egy speciális terület, eh, ahol a eh, Lisszaboni szerződés 165-ös, 166-os cikke az unió cselekvését eh, meglehetősen behatárolja, mert a tagállamok azok, akik felelősek oktatáspolitikájukért, a rendszer megszervezéséért, a sporttevékenységekért, stb. Tehát az Európai Unió cselekvési lehetőségei behatároltak, bár ez a két cikk eh, azért azt kimondja, hogy a tanács a, a, a, az oktatás területén eh, a szubszidiaritás tiszteletben tartásával Európa előmozdítja a szakképzést és a munkaerőpiacra való belépést vagy visszalépést. Tehát az oktatás mindig szorosan összekötődött a munkaerőpiacsal Európában és az eszközök az integrációt, illetve a reintegrációt célozták meg, tehát az európai oktatás és szakképzési politika alapvetően a foglalkoztatási politika egyik ága, vagy kisegítője, vagy előfeltételeként lett értelmezve. Egy tudásalapú társadalmat akarnak létrehozni Európában, ez egyik célkitűzés, és Itt a tudásalapú társadalomhoz elvezető oktatás politika kialakítását támogatja az Európai Unió, eh, természetesen figyelembe véve a tagállamoknak a saját erőforrásait és képességeit is. Ebben az új programban foglalkoznak tehát a munkaerőpiacra jutással és visszajutással, oly módon, hogy külön odafigyelnek arra, hogy a nők aránya a munkaerőpiacon javuljon. És eh, ha megnézzük az Eurostat eh, statisztikáit lebontva például oktatási szintenként, akkor azt látjuk, hogy minél iskolázottabb egy nő, annál nagyobb az esélye annak, hogy ténylegesen munkába áll és belép a munkaerőpiacra. Nyilvánvaló, hogy a 75%-os célkitűzés eléréséhez az egyik olyan dolog, ami kell, az az általános iskolázottsági szint emelése. Ami a que nous avons étudié. Ami a, az eszközöket illeti, az első eszköz, amelyel foglalkoztunk, az új stratégiai keret az oktatás és szakképzés területén. Education and Training 2020. Ami ezt a dokumentumot illeti, Nos, számunkra elég aggasztó volt, hogy ebben a dokumentumban nem volt genderről szó. Gyakorlatilag az első bekezdésben elintézték a témát, ahol leírták azt, hogy foglalkozni kell a férfiak és nők közti egyenlőséggel is, de aztán a dokumentum további részében, a konkrét programokról szóló részekben már nem esett szó a gender aspektusról, ami minket meglepett. Ez egy fontos európai dokumentum, amely foglalkozott a múlttal, a roadmap-el például, a 2006 és 2010 közötti egyenlőségi roadmap-el, majd a 2010-től 2015-ig tartó célkitűzésekkel, illetve foglalkozott a, az Európai Oktatási és Szakképzési Együttműködés jelenével, ezekben a dokumentumokban eh, felmerül aztán a férfiak és nők eh, közti egyenlőség kérdése, de az alapdokumentum sajnálatos módon nem nagyon foglalkozik a nők és férfiak egyenlőségével. Az első dolog, amit konstatálhatunk, az az, hogyha következtetéseket akarunk levonni a 27 tagállamról, 27 tagállam tapasztalataiból, akkor ez nagyon nehéz, mert nagyon eltérőek a rendszerek, oktatási rendszerek is. Nagyon nehéz egy ilyen összehasonlítást elvégezni, mert nagyon extrém határok között mozognak a számok, nagyon nehéz átlagokat és általános következtetéseket levonni. Felhasználtuk az Európai Bizottság tanulmányait, amelyek megpróbálták azonosítani azokat a területeket, ahol erőteljes eltérések vannak a férfiak és a nők között, és eh, ennek alapján azonosítottak hat eh, célkitűzést, amelyek megjelennek a programokban és a eh, pénzek alokálásában. Az első az alaptudásbeli ismeretekkel foglalkozik, illetve az ott megtapasztalható különbségekkel a fiúk és a lányok között. Ez általános iskolai szintű tudást jelent. E, nagyon fontos e, e, időszak ez, itt alakulnak ki az eltérések. És valóban az eltérések azt mutatják, hogy például az olvasás, mint alapkészség területén a nők, illetve a lányok jelentős elényben vannak, tehát nagyon komoly az előnyük az olvasás és szövegértés területén, és ez a, az előny növekszik. Van egy kis hátrány matematikában, ez a hátrány azonban csökken, és ráadásul ez a mint egy 10%-os különbség matematikában messze kisebb, mint a lányok javára tapasztalt különbség az olvasásban. Tehát ez már is egy olyan dolog, amely miatt felmerül a kérdés, hogy vajon van-e valami fajta cselekvési terv, vagy költségvetés, amely ennek a problémának a kezelésére van szánva. A másik téma, amivel foglalkozni kell, az az iskola elhagyás, tehát azok, akik végzettség nélkül hagyják el a diplomát, bocsánat, végzettség nélkül hagyják el az iskolát, ott milyen arányt képviselnek a fiúk és a lányok. Megint csak azt látjuk, hogy a fiúk vannak hátrányban, mert inkább a fiúk azok, akik mindenfajta végzettség nélkül kilépnek az oktatási rendszerből. Ami a harmadik eh, kérdést illeti, ez megint csak az általános oktatással foglalkozik. A, ugye mindenki, az alapterv az az, hogy eh, növeljük az iskolázottság szintjét, és ebben mik a különbségek a férfiak és a nők, vagy a fiúk és a lányok között. A horizontális szegregáció kérdése merül itt fel hogy eh, fiúk és lányok milyen szakirányba mozdulnak el, milyen tarrendet eh, választanak. Eh, a fiúk inkább a szakképzés irányába mozdulnak el, amely egy szakmát ad a kezükben, míg az általános oktatás területén a lányok vannak többségben. A lányok a felsőoktatásban is előnyben vannak, számbeli fölényben vannak, 55%-a a főiskolai egyetemi hallgatóknak nő, és a diplomások körében is megjelenik ez az előny. Tehát ez is egy olyan számadat, amely ráadásul a nők előnyére változik. Már most jelentős eh, az eltérés, eh, és ez növekszik. Erre a jelenségre is oda kell figyelni. Az ötödik eh, téma az megint csak arról szól, hogy megvizsgáljuk azokat a tantárgyakat, amelyek, amelyeket a fiúk és a lányok előnyben részesítenek. Itt is van nemek alapján eltérés. A lányok mindössze 30%-át alkotják az egyetemi hallgatóknak az informatikai, mérnöki és hasonló tanulmányok területén. Az összes többi területen a lányok vannak eh, többen a felsőoktatásban. Ez megint csak a harmadik, olyan, bocsánat, ez az ötödik célkitűzés, amely, amelyel foglalkoztunk. E, emellett hatodikként foglalkoztunk az élethossziglani oktatással. E, itt azt láttuk, hogy a lányok kisebb, vagy bocsánat, a nők kisebb mértékben vesznek részt az élethossziglani tanulási programokban, mint a férfiak. E, megpróbáltuk az európai dokumentumokban megvizsgálni, hogy ezek a célkitűzések szerepelnek-e, illetve figyelembe veszik-e ezeket a célkitűzéseket. Az első célkitűzés az általános ismerett anyaggal és szinttel foglalkozott, Ezzel kapcsolatban elmondható, a dokumentumok eh, foglalkoznak ezzel a témával kapcsolatban azonosított problémákkal, de neutrális módon eh, csökkenteni akarják eh, például 10%-ra azt azoknak az arányát, akik eh, diploma nélkül vagy eh, végzettség nélkül elhagyják az iskola rendszert, de nem említi meg, hogy milyen arány lesz itt eh, a fiúk és a lányok között. Tehát itt van egy célkitűzés, de az nem gender meghatározott. Ami a szakképzést illeti, az egyenlőségi stratégiában eh, megjelenik, ugyanakkor a szakpolitikában eh, nem. Eh, megint csak a felső politika, a felsőoktatás politikára is ez az igaz. Van egy meghatározott célkitűzés, hogy mekkora százaléka legyen a, rendelkezzen a népességnek diplomával a 30-32 évesek között, de nincsen nemekre lebontva a stratégiában szerepel egy utalás arra, hogy egyes szakterületeken a nők kisebb arányban vesznek részt, de megint csak nincsenek gender-specifikus célkitűzések. Tehát egyes dokumentumokban szerepel a férfiak és nők közti eltérés, de specifikus célkitűzések nagyon nehezen azonosíthatóak. Két olyan program van, amely az oktatással foglalkozik, az Erasmus, illetve az Európai Szociális Alap. Ami az Erasmus-t illeti, az Erasmus mindenkinek programot, ez egy 19 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező program, és ha elolvassuk a jelenlegi változatát ennek a programnak, biztos még javítanak rajta, nem találunk utalást genderre, nem találunk külön stratégiát a férfiakra és a nőkre, nincsen külön lebontva a 19 milliárd, és nincsen külön az esélyegyenlőségnek vagy az egyenlőségnek szentelt költségvetési részösszeg sem úgy tűnik, hogy agregált számokkal fognak dolgozni ebben az anyagban, és ennek alapján lehet majd azt értékelni. A szociális alapról már beszéltünk, ott a gender aspektusok szerepelnek, és ott vannak olyan alprogramok, amelyek tényleg gender speci specifikusak, és amelyeknek a célja a megvalósítás során az lesz, hogy csökkentse a férfiak és a nők közti különbséget. Itt ezt csak megerősítjük. Ott van a hat célkitűzés, amelyet azonosítottunk, és azt látjuk, hogy minden, ami az Erasmus for All-ban szerepel, ott, ott semmi nem szerepel. E, bocsánat, az Erasmus for All-ban valójában egyik ilyen szempont sem szerepel. nincsen rendelkezésre álló dokumentum, ami egyben azt is jelenti, hogy persze minden lehetséges. Ami a szociális alapot illeti, azt láttuk, hogy 25 milliárdot lehet úgy tekinteni, mint amelynek van valamilyen hatása az oktatásra, de ezt az összeget nem tudjuk igazán lebontani kisebb összegekre, és azt látjuk, hogy nincs minden célkitűzés figyelembe véve. Végezetül a szociális alapban figyelembe veszik a nemek kérdését, Bizonyos célkitűzésekre oda is figyelnek, de vannak olyan célkitűzések a hat oktatási célkitűzés között, amelyre az, egy, az európai politika nem figyel oda. A folyamat elején járunk, még minden előfordulhat. Az oktatási és szakképzési területen tehát nagy nehézségekben ütközünk akkor, hogyha komolyan elemezni akarjuk gender budgeting szempontból a politikákat. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem. Thank you very much, uh, Mrs. Mulder. Köszönöm szépen Mulders asszonynak. Most pedig kérdéseket tehetnek fel az előadónak. Johansson úr, tessék. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eh, előadást. Az oktatás területére. Engem a felnőtt oktatás érdekel, ne igazából foglalkoztam én is ezzel a témakörrel. a nemek alapján történő költségvetés készítése, ez nem egy EU illetékesség, hanem nemzeti tagállami illetékesség, a helyi regionális szint felel ezért. A következő lenne a kérdésem. A legfontosabb költségvetési pontokban oktatás is találhatunk, például az Erasmus-t, de megtalálhatjuk ezt, meg, megtalálhatjuk a, a nem specifikus aspektust a vidékfejlesztés területén is például. Lehet, hogy meg kellene próbálni azt, hogy tényleg hosszabb távon tudjunk befolyással lenni erre a területre. Melyik azok a költségvetési területek, ahol az oktatási területek jelentősek? Vannak különböző oktatási dimenziók és másfajta költségvetési területek is, de amit igazából szeretnék tudni az az, hogy Itt eh, minden egyes eh, területen egyformán gyengén van képviseltetve a esélyegyenlőség a nemek között. Az Európai Unió felel a teljes eh, költségvetési területért. Thank you once again. Um, I was looking at the different... Köszönöm szépen. A különböző pontokat megnézem, akkor azt láthatom, hogy a nők és férfiak oktatásában van egy olyan fajta szakasz, amikor döntenek egy pályafutás mellett, tehát lehet, hogy ilyenkor döntenek a felsőbb oktatás mellett, és vannak olyan programok, amelyek a pályafutást kísérik, mégpedig gender alapon. A felsőbb oktatás területén matematika, a mérnöki pályák esetén hiányok vannak. Lehet, hogy azért, mert nincsen megfelelő pálya választási segítségnyújtás. Ha megnézzük a az EU tagállamokat, akkor azt láthatjuk, hogy kevéssé vonják be a nőket a kutatásba, vagy a kutatáshoz tartozó szakmákba, főként itt családi miatt. Megpróbáljuk el kezelni az oktatás különböző szintjeit, akkor, amikor az oktatásról beszélünk szélesebb értelemben. Gepvált asszony a szó. Igen, köszönöm szépen. Amit elmondott, az valóban megmutatja azt, hogy mi is a nagy probléma az európai politikában. Teljesen elaprózódott ez a politika. Hogyha oktatásról beszélünk, akkor nem esélyegyenlőségről beszélünk, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor ez a benyomás még, csak, még inkább csak erősödik. Röviden szerettem volna a kapcsolatot teremteni az előzőleg elhangzott előadással, amikor a gazdasági aspektusokról beszéltünk. Természetesen a tagállamok sokat fektetnek be a lányok oktatásába, viszont gyakran a tehetségük elvész, mert a jól képzett nők nem tudnak bekerülni a munkaerőpiacra. Költségvetési eszközökkel nem lehetne itt eljárni annak érdekében, hogy itt változás következzen be. Tehát, ahogy mondtam, a lányok oktatása valóban megtörténik, de mégis az elpazarolt pénz, mert a munkaerőpiacon viszont már más a helyzet, és hogyha a nők a munkaerőpiacra be is kérnek, akkor is vannak fizetésbeli különbségek. Tehát mindenképpen meg kell mutatni azt, hogy hogyan lehetne más szinten is tenni valamit annak érdekében, hogy a munka erőpiacon el lehessen lenni valóban a nők függetlenségét. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az előadó fogja megválaszolni a felmerült kérdéseket. A mikrofonját kell bekapcsolni. Köszönjük. Ami azt a problémát, illetve amit említettek, ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem azt, hogy valóban felelősségteljesnek kell akítani ezeket a programokat, és hogyha az um, európai programokban és dokumentumokban utalnak arra, hogy be kell vonni a nemi kérdéseket, akkor természetesen ezt a tagállamoknak meg is kell valósítaniuk. Ami pedig ezt a kérdést illeti, hogy mi történik a választással, a döntéssel, itt nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. 2009-ben foglalkoztam ezzel a kérdéssel, 2011-ben összegyűlt egy adathalmaz annak érdekében, hogy statisztikákat lehessen elkészíteni. A statisztikákra szükség van ahhoz, hogy a problémákra rá lehessen mutatni. A sztereotípiák és az a tény, hogy bizonyos területeken kevesebb nő van például a kutatásban, nem mindenhol, például a biológia területén többségben vannak a nők, de mégiscsak egyfajta ö, olyan a politikát kell folytatni, amelyel erre fel lehet ö, hívni a figyelmet a bizottságnál is például specifikus kutatási programokat kell finanszírozni, hogy láthassuk, hogy az informatika csúcs technológia területe miért marad le ebben a szempontból a, az orvostudomány területén ugyancsak többségben vannak a nők, ha bár 20 évvel ezelőtt kisebbségben voltak, tehát változnak a dolgok, de még mindig megmarad az, mindig fennáll az, hogy vannak olyan országok, ahol ez nem így van, és eh, ezért mindenképpen erre fel kell hívni a figyelmet, és ezzel kapcsolatban tanulmányokat kell finanszírozni. Természetesen helyes az, hogy a nők egyre jobb eh, képzettséget szereznek, de még mindig vannak problémás területek. Nagyon sok országban az a helyzet, hogy fennmarad a bérek közötti különbség, ezt nem lehet megszüntetni. 20 évvel ezelőtt azt mondták a nőknek, hogy ha jobb a szakképzettségük, akkor az egész dolog magától megoldódik, azonban ez nem mindig így történt. Habár van egyfajta kettősség a munkaerőpiacra nők esetében, vannak a karrierista nők, a karriert felépítő nők. Non dans, dans ces domaines-là. És vannak olyan nők, akik soha nem jutnak el magasabb pozícióba. Elnök, köszönöm szépen ezt a, az előadást, és mi pedig most megkérjük, illetve következik a következő napirani pontunk, és meg is adom a szót Liberáki asszonynak, aki elemzését adja közre az egészség, jólét és környezet kapcsolatában. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az előadóknak 15 perce van arra, hogy előadják mondandójukat. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt néha betartani, hiszen sokat tudnak beszélni erről a témáról, ez érthető is, de kérem, hogy 15 percben sűrűsítsék be. Nagyra értékelném, hogyha ezt megtennék. Köszönöm szépen, a szó. Köszönöm szépen. Megteszek mindent tőlem tehetőt annak érdekében, hogy tartsam az időt. Nos, amikor az egészségügy jólét és környezet kérdéséről beszélünk, akkor az első kérdés, amely felmerül, az az, hogy mi a kapcsolata ezeknek a kérdéseknek a gender szempontból. Miért és hogyan merül fel ez a kapcsolat? Az a megközelítés, amit elfogadtunk, az azt mondja ki, hogy ezek a területek kulcsfontosságúak az élet minőség szempontjából mind a nők, mind a férfiak esetében, viszont ezek forrása is lehetnek nemek közötti egyenlőtlenségnek, mind közvetlenül, mind pedig közvetetten. Most mindannyian tudjuk, és erre már rámutattak az előttem szólók is, hogy az egészségügy, jólét és környezet területén a fő illetékesség a tagállamok területén van a szubszidaritás elvének megfelelően, és nagyon sok minden, ami történik, arról alacsonyabb szinteken döntenek. De még így is, mi hiszünk abban, hogy az Európai Unió nagyon is sokat tehet abban a tekintetben, hogy hogyan eh, lehet egy indirekt kapcsolatot létrehozni egy olyan fajta hatással, amely sokkal nagyobb lehet, mint amit eh, a pénz eh, adatok esetleg mondanak nekünk. Tehát lehet, hogy kis pénzt lehet költeni, viszont ennek nagy hatása lehet anna akkor, hogyha megfelelő módon lépünk fel ezeken a területeken. Another difficulty is that when trying to, to, to... A másik nehézség, amikor megpróbáljuk megvizsgálni a környezethez, egészséghez és jóléthez kötődő gender kéréseket, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok célkitűzésnek közjó jellemzője van, vagyis nagyon nehéz őket bizonyos csoportokba besorolni, és vannak bizonyos externáliák, és ezek dominálhatnak, és ezek sokkal inkább zavarosabbá teszik a képet. Mindemellett, amikor kutatásról beszélünk, és innovációról, akkor szükségszerűen meg kell vizsgálnunk a hosszú távú perspektívákat is, és minél hosszabb távú ez a perspektíva, annál kevésbé pontosan és részletesen lehet elvégezni az értékelést esélyegyenlőségi szempontból. Előadásom fő témája az lesz, hogy a három területen nagyon sok célkitűzést jelenleg nagyon széles körben fogalmaznak meg, tehát például a azt hogy mennyire lesz ez valóban érzékeny esélyességi szempontból, ezt nem tudjuk. És ennek az lehet a hátránya, hogy lehet, hogy sok időbe fog telni az, hogy intézkedés lehessen tenni ezen széles körű megközelítés alapján. Hogyha megvizsgáljuk az egészségügy és a nemek kérdését, akkor azt láthatjuk, hogy mind a jó, mind a rossz egészség közvetlen következménye lehet a nemek közötti szakadéknak. Vizsgáljuk meg az ellátási oldalt. In the health sector. Uh, if we... Kínálati oldalt. Hogyha megnézzük a nők-férfiak arányát az egészségügyi szektorban, akkor azt láthatjuk, hogy elég nagy a polarizáció, a nők túl reprezentáltak, például az ápolói munkakörökben, és más alacsonyabb szintű munkákban, az egészségügyi szektorban, még a fiúk kapják meg. Gender imbalance in this uh, aspect. A legjobb munkákat, ami pedig az egészségügyhez való hozzáférést, illetve akkor meg kell vizsgálnunk az infrastruktúrához való hozzáférést, mint fizikai, mint pedig pénzügyi szempontból, viszont meg kell vizsgálni a specifikus csoportok kérdéseit is, például a bevándorlók csoportját, vagy azt meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e az elszegényed, elszegényed, elszegényedés kérdése, vagy a kirekesztés kérdése, ami pedig az egészségügyi eredményeket illeti, vagyis, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy meg lehessen őrizni az állampolgárok lehető legjobb egészségét. Azt láthatjuk, hogy a források elkülönítése bizonyos esetekben nem igazán egyforma. Itt nem mindig ugyanazokkal az egészségi kedvezményekkel kell szembenézni a férfiak és a nőknek, ezért az életmód befolyásolásának kérdés nagyon fontos, az egészséges életmódot kell előtérbe helyezni. A az egészségügyi stratégiai dokumentum nem az MFF-nek, de a egészségügyi dokumentumnak a célkötözése az az, hogy el lehessen kerülni a megelőzhető nemek közötti egyenlőtlenség kialakulását hosszú távon. Ennek kapcsán nagyon fontos a kutatás, meg kell értenünk bizonyos kérdéseket jobban, meg kell vizsgálni azt, hogy a pénzt hogyan lehet jobban felhasználni bizonyos betegségek kutatására és megelőzésére. Egy rövid példával fogok élni, azt illetően, hogy bár minden nők, mind a férfiak öregszenek, ez egy ez a sorsunk. Egy bizonyos pontot persze jobb nem megöregedni. Oh, everybody knows that women, uh... De mindenki tudja azt, hogy a nők tovább élnek, és mégis az egészségügyi helyzetük nem annyira jó, mint ahogy azt gondolhatnánk. Itt láthatunk egy diagramot. Láthatjuk azt, hogy oszlik meg az emberek aránya nők és férfiak között az egyes európai országokban. Az 50 feletti személyek egy vagy két, kettő vagy több krónikus betegségtől szenvednek, és azt láthatjuk ezen a, az ábrán, hogy minden egyes országban, amit megvizsgáltunk, a nők általában magasabb arányban szenvednek kettő vagy több krónikus betegségtől. Az alsó ábrán azt láthatjuk, hogy a klinikailag szignifikáns depresszióban szenvedők esetében az Euro D skálát alkalmazták itt, és itt, is azt láthatjuk, hogy még egyértelműbb a különbség minden egyes országban. A nők sokkal jobban kivannak téve a kronikus betegségnek, sőt a depressziónak is, ha bár tovább élnek. Ez minden egyes országra vonatkozik érdekes módon. Térjünk rá a jólétre. Egyértelmű, hogy ne, a jólét nem csak a pénzhez való hozzáférésről szól, itt arról is szó van, hogy valaki pénzügyileg mennyire képzett, vagy mennyire tudja egy komplex társadalomban kezelni a ö, problémákat, hogyan tud tárgyalni. Habár a jóléttel kapcsolatos nézet az az, hogy itt a fogyasztóvédelmem is foglalkozni kell, és van egy kapcsolata a nőkkel, nőket illetően is, hiszen a nőknek kettős terhe van. Egyrésztről foglalkozniuk kell a családjukkal, tehát például be kell vásárolniuk, és még dolgozniuk is kell emellett. Tehát a fogyasztóvédelem közvetlen pozitív hatással járhat arra, e-, erre, hiszen a nők is fogyasztók is something much broader than that. And the economics of happiness tell De például az elégedettség gazdasága sokat mond arról, mennyire elégedettek az emberek, és hogy milyen fajta különbségek vannak ebben a tekintetben a nők és a férfiak között. Az első ilyen dolog az elégedettség kapcsán az az, hogy az elmúlt 30 évben a nők elégedettsége csökkent, mind abszolút, mind pedig relatív szempontból összehasonlítva a férfiak elégedettségével. És itt is fennáll egy különbség a nemek között, annak tekintetében, hogy a jólétet mennyire köszük, össz, össz, kötik össze az elégedettséggel. A nők esetében ez sokkal nehézkesebb, tehát a, ugyanazon pénz esetében egy nő kevésbé elégedett, mint egy férfi. Not easy to interpret. Well, everyone uh, can think of a number of interesting... Uh... Persze mindenki különböző módon értelmezheti ezt, de valószínűleg sokat kell még uh, tenni ezen a területen és ez a fajta megközelítés pontosan a politika középpontjában van. Most pedig térjünk rá a környezetre. Itt is a kínálati oldal érdekes. A környezetvédelem területén számos új munkalehetőség lesz jövőben, el kell kerülni itt is a nemek közötti egyenlőtlenséget, viszont hogyha a munkahelyek olyan területen vannak, olyan cégeknél, ahol nagyon magas a intenzitás, akkor nagyon lehetséges az, hogy a nőknek ismételten nehézség, a nők ismételten nehézségbe fognak ütközni, akkor, hogyha ilyenfajta munkát szeretnének végezni. És ez már átvisz bennünket egy eléggé problémás kapcsolatra a nők és a zöld munkahelyek között. Másrésztről a környezetvédelem kapcsán meg kell vizsgálnunk a tömegközlekedést is. Ez is kihatott a nőkre. Users. And also there is... Hiszen nők a fő felhasználói a tömegközlekedésnek. That is, uh, Ezen kívül szembe kell nézni bizonyos lokalizált közvetlenül problémákkal, például városi problémák, a vidéki területek elhetősége. Ezek olyan területek, amelyeket figyelembe kell venni egy szélesebb értelemben, hiszen ezeknek is lehet kihatása, viszont nagyon nehéz egy koherens álláspontot, megközelítést létrehozni. Most három lépést kell megvalósítani, analizálni kell, meg kell vizsgálni azt is, hogy az Európai Uniói mit is, az Európai Unió politikai dokumentumai mit, mit mondanak, és innen kell látérnünk a költségvetési eszközökre. Figyelembe kell venni azt, hogy a szaturális programok, mint például a környezetvédelmi programok, vagy a fogyasztóvédelmi programok, amiket 2012, ezeket 2012-ben vége, véget fognak érni, tehát nem tudjuk, mi fog történni ezután. Az egészségügyi dokumentumokban figyelembe veszik a nemek közötti különbségeket, de ezek hiányoznak a többi területen. Tehát, hogyha nagyon gyorsan, mi történik most itt? Megvan. You see, uh, the budget concern láthatjuk, hogy a, mi történik a, az elkülönítésekkel, az egészségügy, jólét és környezet területén, és hogyha az legalsó sort megvizsgáljuk, akkor láthatjuk azt, hogy a követ, az előző költségvetéshez képest hogyan változtak a dolgok. Nagyon fontos az, hogy most már több forrás áll rendelkezésre, szinte minden területen, kivéve, kivéve a mezőgazdasági politikákat, és nagymértékben növekedtek az erőforrások a kutatás területén, ugyanakkor a közvetlenül nem érzékeny területeken még nem ismertesek az adatok, lehet, hogy csak insignifikáns hatások lesznek itt. Hadd térjek rá azonnal a következtetésekre, és hadd mondjam el azt, hogy sokok van arra, hogy figyeljünk, és továbbra is folytassuk, sőt megerősítsük a gender monitorozást. Először is azért, mert az egészségügyhez, jóléthez és környezethez köthető kérdések új perspektívát jelentenek az emberek életében, és a finanszírozás nem kielégítő. Ez a fajta vakság, a nemek különbsége tekintetében kihathat a munkahelyteremtésre, illetve a kutatásra is, és ez nagyon fontos, mind a foglalkoztatási foglalkoztatás területén a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése kapcsán, de annak szempontjából is, ki fogja a kutatást végezni, a zöld munkáknak is nem semleges munkáknak kell lenniük, és nem szabad, hogy itt is diszkrimináció valósuljon meg a nők alkalmazása kapcsán. Nagyon fontos célirányosan megcélozni a politikák gender-specifikus kérdéseit. Utolsó pontként azt mondanám, hogyha nem teszünk javító fellépést, tehát nem lesznek megfelelő specifikus finanszírozási eszközök, és eh, nem fogjuk eh, monitorozni lelkiismeretesen mindezt, akkor hiába hangsúlyozzuk ezeket a területeket, vagy például a jólétet, az egészségügyet, a környezetet, akkor előfordulhat az, hogy pont az ellenkezőjét érjük el, tehát inkább a a különbözőségeket emeljük ki, és nem pedig azokat oldjuk meg. Elnök, köszönöm szépen ezt a ezt előadást, és most pedig, ha bárki szót kér, vagy kérdése van, vagy megjegyzése van, azt most megteheti. Wow! No questions, no... Oh, sorry. Mrs. Klaas, please. Klaas asszony. Elnézést. El kell mennem egy másik ülésre, de amit a végén hallottam, ezzel visszatértünk ahhoz, ami az én eredeti kérdésem is volt. Hogyan tudjuk a környezet a szociális területen a specifikus nőkre vonatkozó kérdéseket kikristályosítani, és azt mondani, hogy csak a nők számára hozunk létre egy programot. Egyetértek teljesen önnel, amikor azt mondja, hogy a nők nek sokkal nagyobb az érzékenysége a környezetvédelmi témák iránt, sokkal érzékenyebbek a szociális területen is, és eh, a költségvetés területén is. Im Bereich der Energie eh, sehr sensibel. És az energia eh, területén is láthatjuk azt, hogy a magánháztartásokban használják fel az energia nagy részét, és ezért egy olyan megközelítést szeretnék, ahol tényleg a nők megtalálják ebben a megközelítésben magukat. Reméltem, hogy talán az ön előadásában erre a kérdésemre választ kapok. Hogyan tudunk ezzel bánni? Az Európai Parlament részről esetleg egy programot kellene létrehozni a nők számára, hogy aktívvá váljanak, hiszen a nőknek megvan az érzékenység, és megvan a tudásuk is ennek irányába és informálhatnak erről. Talán az elnök úr emlékezzik arra, hogy a klímaváltozási jelentés kapcsán is beszéltünk erről. Szerintem ez egy olyan pont, amit mi támogathatnánk. Nőket kell támogatnunk a klímaváltozás, a környezetvédelem területén, de még mindig én hiányolom, hiányolom itt a megközelítést. Lehet, hogy valamilyen specifikus ötletet nekünk adhatna ehhez elnök, Liberáki asszony válaszolhat erre a kérdésre. A mikrofont kell bekapcsolni. Elég. Mindenki tudja az én területemben, hogy nagyon nehéz rámutatni a gender dimenzióra, ez nem feltétlenül van így az egészségügyben, és pontosan ezért mutattam meg azt, hogy a nők és a férfiak teljesen különböző betegségekben szenvednek, mind fizikai, mind pedig mentális szempontból. Tehát ebben az értelemben egy módon lehet elkülöníteni az egyes problémákat, amikkel a nőknek és a férfiaknak kell szembenézniük. A második kérdés az az, hogy ki dolgozik ezeken a területeken, és itt van egy nagyon jó belépési pont, hogyha szeretnének egy egyértelmű gender dimenziót. Ez pedig az, hogy ki dolgozik az új projekteken, az új befektetésekben, az olyan projektekben, amelyek a környezetre, jólétre vagy az egészségügyre koncentrálnak. Egy kicsit szkeptikus vagyok, ezt el kell mondjam. Szkeptikus vagyok akkor, amikor mindig összekapcsoljuk a nőket a fogyasztással, és azzal, hogy a nők hozzák meg a döntéseket a háztartásban. Nem, az, nem arról van szó, hogy a nők ö, fogy, nem lennének fogyasztók, hiszen a termelésben is részt vesznek, de nem hiszem, Sőt, attól tartok, hogy ez a fajta elgondolás rossz üzenetet küld a sztereotípiák tekintetében. Egyértelműen meg kell adni a nők számára azokat az eszközöket, hogy döntéseket hozhassanak. Egyértelműen tájékoztatni kell őket a döntéseik hatásáról, de a nők azért nem egyedül hozzák meg a fogyasztásról szóló elgondolásaikat, döntéseiket, remélem, hogy a jövőben, nem tudom, hogy ez a közeljövőben lesz-e, vagy csak később, az olyan kérdések, mint amelyek a specifikus sztereotípiákhoz, specifikus emberekhez vannak kötődve, ezek el fognak tűnni. Tehát ezt meg lehetne kerülni úgy, hogy megvizsgáljuk azt, hogy kiket alkalmaznak, ezt nagyon könnyen meg lehet tenni, mind a kutatáson, mind az innováció, mind a környezet területén, és másodszorban meg kell vizsgálni azt is, hogy ki élvezi használt ennek a helyzetnek, és hogyha például a mellrákról készítünk tanulmányokat, akkor tudjuk, hogy kinek lesz, ki számára lesz ez hasznos. Tehát nagyon sok kérdés van még, sok mindent nem tudunk, sok mindent meg kell még értenünk, de eleget tudunk uh, ahhoz már, hogy sokkal bátrabb döntéseket hozhassunk. I have as, as, as also a question, uh, but I will take it in Swedish. It's, uh, it's much easier. Uh, nekem is egy kérdésem, svédül fogom megkérdezni, könnyebb. Köszönöm. Ön uh, beszélt annak a fontosságáról, hogy ki milyen beosztást, illetve pozíciót foglal el a munkaerőpiacon, és arról is, hogy eh, hogyan eh, védhetjük meg a környezetet. Eh, a fontos kérdés az az, hogy kik vannak döntéshozatali helyzetben. Ami a közlekedési ágazatot illeti, látszik, hogy a férfiaknak és nőknek mások a közlekedési igényei, lehet, hogy ez a jövőben nem így lesz, de egész egyszerűen más, hogy mozognak a fizikai térben a nők és a férfiak, ami azt jelenti, hogy mások a szükségletek, és máshogy látják a valóságok, valóságot is ennek megfelelően. A férfiak gyakrabban közlekednek autóval, a nők gyakrabban használják a tömegközlekedést. Ráadásul e, a férfiak hozzák e, meg a döntéseket az infrastruktúrával kapcsolatban, és adott esetben úgy döntenek, hogy strádát építenek, nem pedig vasutat. érte azzal, hogy tényleg számít, hogy kiül a döntéshozatali pozíciókban ebből a szempontból. És ez nyilván sztereotípia, de ha minden más tényezőt kiiktatunk, akkor azért a lényegi kérdés az az, hogy mi befektetjük a pénzt eh, strádába vagy eh, tömegközlekedésbe, ennek eh, van hatása. Köszönöm, röviden reagálok én is. A kérdés, ami felmerül, hogy a nők milyen jellegű és mértékű szerepet játszanak a döntéshozatalban, akár az egészségügyben. E, tehát a nagy képet kell e, nézni, az összképet. Mindannyian tudjuk, hogy e, a Dán elnökség elő kívánja mozdítani a nők szerepét a klímaváltozás elleni fellépésben, és nyilvánvaló, hogy meg, meg kell majd látnunk a végére, hogy a hat hónap végén valóban Tudatosabbá válik-e a világ a nők szerepét illetően eh, klímaváltozás területén? Please, uh, give the, the final words to Mrs. Liberaki, please. Liberaki asszony kap még utoljára szót. Uh, thank you very much for your uh, contribution. Köszönöm a kérdést, megjegyzést. Önelnök úr, tényleg egy nagyon fontos dologra mutatott rá, és abszolút egyetértek önnel. Nyilván a döntést hozó személy befolyásolja az, hogy milyen döntés születik. Tehát a döntéshozatali struktúrák eh, számítanak. Valamint eh, az is számít, hogy a múltban hogyan hozták a döntéseket, mert a múltban is befolyásolták a döntések az eseményeket. De hát vannak a folyamatok és vannak a prioritások. Mind a kettővel foglalkoznunk kell, egyrészt a folyamattal, a döntéshozatali folyamattal, másrészt pedig a prioritásokkal. Um, Ami a nők és a klímaváltozás viszonyát illeti, azt gondolom, hogy élénk vita zajlik arról, hogy a nők milyen szerepet játszhatnak a környezetvédelemben, illetve a klímaváltozás elleni fellépésben. Nem nagyon vannak még igazán fogható tények, de oda kell figyelni a dolgokra. Mert remélhetőleg azért majd merülnek fel tények és adatok egy csomó dolog, amiről most beszélünk, az teljesen észszerű most, és nyilvánvalóan elfogadott, még a közelmúltban akár hihetetlennek tűntek azok a dolgok, amelyekről most közmegállapodás van. Köszönjük Liberáki asszonynak, mondja az elnök, és megint csak egy kis ülés átrendezés következik. Ruberi asszony fog előadást tartani az alapvető jogokról, ön is 15 percet kap. Kérem, hogy ismertesse az eredményeket, az elemzését. Megadom a szót. Okay, thank you very much. Um, my presentation is about the role... Köszönöm szépen. Előadásomban az alapjogi karta és a nemek esélyegyelőségét, esélyegyelőségének a kapcsolatát fogom összehasonlítani, fogom jellemezni, és arról fogok szólni, hogy a több éves pénzügyi keretben hogy biztosítanak forrásokat a gender mainstreaming, illetve a gender equality témában, attól függetlenül, hogy elemzik-e a specifikus célkitűzéseket, amelyek ezt a két fő célt kívánják megvalósítani valamennyien tudják, hogy az alapjogi kartát ünnepélyesen 2000-ben fogadták el, tehát ekkor született meg a nyilatkozat, viszont a Lisszaboni szerződéssel lépett csak jogilag is kötelezően érvénybe 2009-től. Nagyon fontos, hogy ebben a kartában szerepel az egyenlőségi fejezet, amely megfogalmazza a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, tehát a munka, a foglalkoztatás és a fizetés területén, és ide csatlakozik a diszkriminációmentességhez való jog is. Tehát, hogyha átgondoljuk, hogy ez a karta mit is biztosít, eh, hogyan segíti a nemek egyenlőségét, akkor néhány főből gondolat jelenik meg. Az első az az, hogy ez a karta az EU elkötelezettségét a nemek egyenlősége irányában megerősíti, és azt hiszem, amikor a többéves pénzügyi keretet, a költségvetés tervezést nézzük, a nemek szempontjait figyelembe vevő költségvetés tervezést, akkor arra gondolunk, hogy van-e itt európai hozzáadott érték. Az egyik európai hozzáadott érték az pont a nemek egyenlősége, ugyanis az EU-n keresztül támogatták több országban a nemek esélyegyenlőségét, olyan országokban, ahol ez egyébként nem volt ennyire fontos prioritás korábban. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kartának voltak előnyei, pozitív hozadékai, az, abban, hogy ezt a jogot megerősítette. Tehát a diszkriminációmentességhez való jog, illetve az, hogy harmadik országból érkezők, menedékkérők is jogokat kapnak, olyan eszközöket adnak a kezünkbe, amelyek lehetővé teszik, hogy ö, ne csak úgy gondoljunk ö, a nőkre, mint egy csoport a férfiakkal szemben állva, hanem hogy észrevegyük a többszörös diszkriminációt, ennek a különböző szintjeit, és konkrét kérdésekkel foglalkozunk, például a szegénység esedése. tehát hogy vannak a nőknek kiszolgáltatott csoportjai, és ugye négy a migráció esedése egy másik téma. Fontos az is ebben a kartában, hogy tiltja az emberkereskedelmet, és azáltal, hogy az emberi méltóság tiszteletét, védelmét előírja, lehetővé teszi, hogy a nemi erőszakról úgy gondolkodjunk, mint egy emberi jog megsértéséről, súlyos megerőszakolásáról tulajdonképpen. Állampolgári jogokat is biztosít ez a karta, az igazságszolgáltatáshoz, az egyenlőséghez való jogot biztosítja, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az állampolgárok érvényesíteni tudják az alapjogaikat. Most arról szólnék néhány szót, hogy mit nem tesz ez a karta vannak bizonyos negatív szabadság jogok, alapjogok, amelyekről tudjuk, hogy akadályok, nem jutnak a nők az igazságszolgáltatáshoz, foglalkoztatáshoz, és így tovább. Tehát egyfajta negatív szabadságoknak nevezzük ezeket. De hogyan lehet a negatív szabadságokat pozitív szabadságokká alakítani? Tehát, hogy meglegyenek az előfeltételei annak, hogy valaki a jogait gyakorolni tudja. Hát ehhez tovább kell menni egyfajta pozitív szabadságjogi megközelítés az azt igé, eh, hogy hatékonyabban lépjünk fel, európai szinten is szükséges ez a fellépés. Először is három dologról szeretnék itt szólni. Először is európai finanszírozás kell a nemek esélyegyelőségének támogatására, hogy ez egy közös alapérték legyen szerte az EU-ban és ezt támogassa a kartát. A másik pedig a gender mainstreaming ügyét valamennyi programon belül támogatni kell. Tehát például az, hogy valaki gyakorolhassa a munkához való jogát, a ellátásokhoz is joga kell, hogy legyen, tehát itt mondjuk a szociális ellátások és egyéb dolgokra gondolok, különösen a válság idején, ugye általában az ilyen költségvetéseket nyírbálják meg először. Francesca Bettió ezt már hangsúlyozta előttem. Tehát az ilyen szolgáltatásokra fordítandó költségvetés megnyírbálásával azt a jogot is korlátozzuk, hogy valaki hozzáférhessen a munkaerőpiachoz. És aztán vannak további akadályok, a, amelyek a jogok gyakorlását akadályozzák. És ezért fontos, hogy a nemek egyenlőségének az ügyét továbbra is láthatóvá tegyük. Tehát nem támaszkodhatunk csak a gender mainstreaming témájára, mert ez tulajdonképpen láthatatlanná teszi egy picit a kérdést. Néhány gender célkitűzést azonosítottunk, például a nemi alapú erőszak elleni küzdelem és emberkereskedelem elleni küzdelem, aztán a nők és férfiak egyenlősége, tehát például a bérolló megszüntetése, a döntéshozatali pozíciókban a nők és férfiak arányának javítása, a gazdasági függetlenség, a szegénység és a migráció elnőiesedésével kell foglalkozni, valamint az alapjogok gyakorlásának a feltételeit megteremteni. Hát a listát azért rövidítenünk kellett, de más jogokról is van itt szó, mint például a demokratikus részvétel, választási részvétel, harmadik országból érkezettek menedékkérők jogai, és így tovább. Na most, ha rátérek a többéves pénzügyi keretre, akkor tudjuk, hogy itt már elmondták, meg lehet nézni a dokumentációt, amely ennek az egészét leírja. Sajnos csalódottságra ad az okot, hogy nem hivatkozik ez a gender mainstreaming le, és nincsenek konkrét költségvetési sorok, amelyek a nemek esélyegyelőségét támogatnák. Az alapjogok alapján ez egy horizontális célkitűzés kellene, hogy legyen minden egyes programban. Tehát az, hogy ez hiányzik az általános rendeletből, ez a hivatkozás, ez egy komoly probléma. És ez egyfajta negatív tény, egy negatív következmény, tehát ezzel kapcsolatban nem lehet sok minden mást mondani, a konkrét programokat kell elemeznünk, amelyeknek a jelentősége nagyon nagy az alapjogi karta szempontjából. Három ilyen programot azonosítottunk. Az egyik ugye az állampolgári, állampolgársági program. Ebbe három létező programot integráltak, a DAFNE 3-at, az alapjogok és állampolgárság programot, illetve az antidiszkrimináció és sokszínűség, valamint a nemek egyenlőségének a nemek egy esélyegyelősége című programokat a foglalkoztatás és szociális szolidaritási programból, a Progressből. A második fő ilyen program az európai állampolgárokat célzó program, illetve a migrációs és menedékügyi alap. Tehát ez a három. Akkor most megnézzük a költségvetéseket, mondjuk a nemek szempontjából, és így vizsgáljuk meg ezt a három programot. Tehát kezdjük tehát az állampolgári jogi programmal. Az Überasszony felvetette már ezt a témát, elmondta, tehát ugye az a döntés megszületett, hogy a három programot integrálják. Itt van tehát a, a DAFNE 3, az antidiskriminációs, illetve az egyenlőségi részei a progressznek volt az a két program, amely a nemek egyenlőségének a konkrét céljával foglalkozott. Tehát a nők, illetve a gyerekekkel szembeni erőszak ellen küzdött a DAFNE 3, voltak konkrét egyenlőségi aspektusok, a többszörös diszkrimináció elleni fellépés, stb. Tehát ebben a két programban ezek valósultak meg. És most mit látunk? ennek az összevonásnak a nyomán az új program költségvetési részesedéséről nem látunk semmilyen adatot. Tehát ugye ez a három részprogram most itt össze vonódott egybe, és nincs semmilyen lebontás, nem tudjuk pontosan, hogy ezekre a részprogramokra, részelemekre mit, mennyit fognak fordítani. A Daphne és a Progress fordította a legtöbb figyelmet a nemek egyenlőségére a 2007-től 13-ig tartó időszakban. Az alapjogok és állampolgársági program esetében hát nagyon csalódottak voltunk, mert azt láttuk az elemzésekből, hogy semmi fajta hivatkozás nem történt a nemekre. Az alapjogi ügynökség éves jelentése azért elég jó, elég színvonalas, és beépítik a jelentésbe a nemi szempontokat, külön fejezet szól ezekről. És a romákról is szól egy külön fejezet, konkrét külön kihangsúlyozva a nők helyzetét. Tehát azért egy ilyet elolvasva mondjuk meglepődtünk, hogy az átfogó program nem utal egyáltalán a nemi szempontokra, és utána pedig az ügynökség maga azért ezt kihangsúlyozza. Nos, tehát három programot integrálnak, amelyek közül egy azért bizonyíthatóan nem túl sok figyelmet fordított a nemi kérdésekre, nemi szempontokra, és most, ha ezt összevonják, akkor azt kockáztatjuk, hogy kevesebb pénzt fognak ezekre a célokra költeni, és kevesebb lesz a tudatosság. Ugye megvolt eddig az a rugalmasság, hogy a három program között át lehetett csoportosítani pénzeket a politikai prioritásoknak megfelelően, és majd az előadásom végén erről szeretnék még néhány szót szólni. Azt is meg kell jegyezni, hogy a költségvetés főszege 95,56%-ára csökkent az előző időszaki költségvetésnek. Ami az állampolgársági programot illeti, hát ez érdekes egyébként, mert támogatja mondjuk a közös értékeket, a szociális párbeszéden és részvételen keresztül, ez, ez egy kimondott cél. Ennek a költségvetését is csökkentették egy picit, de ettől függetlenül nagyon fontos program a nemek egyenlőségének, illetve az alapjogoknak a támogatására. Sajnálatos, hogy a mostani program és a fő témák nem tartalmazzák a nemi szempontokat, tehát itt nem történik erre hivatkozás. De van egy fontos rendelkezés a horizontális elemek között, még mindig a 2007-13-as időszakban működő programról beszélek, tehát itt az a fontos, hogy nem csak a nemek egy- egyenlőségéről beszél, hanem az intézkedésekben való részvételben is hangsúlyozza a két oldal kiegyensúlyozását. Tehát, hogyha a nők nem vesznek részre, részt a programokban, akkor nem tudjuk őket annyira bevonni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy specifikusan nőknek szóló programok szükségesek, de a nemek egyensúlyát már elég megteremteni. Nos, a következő időszakot megnézve, tehát 14-től 20-ig, hát reméljük, hogy az ilyen megközelítéseket folytatják, és nem az lesz, hogy csak egy konkrét célkitűzés lesz, amely a nemi szempontokat célozza az elkövetkezendő években. Annak ellenére, hogy ez egy jó elem, ez önmagában még nem elegendő. Az új migrációs és menedékügyi alapban nem találtunk erre utalást, se gender mainstreaming, se gender equality, és ez is sajnos elszomorító. Hát akkor hogyan tudnám összefoglalni, és milyen ajánlásokat tehetünk egy ilyen helyzetben? A költség, azt már elmondtuk, hogy a költségvetésben általánosan nincsen ilyen nemi szempontokat figyelembe vevő megközelítés és hivatkozás. A DAFNE 3 és a Progress két elemének az összevonása ezzel a harmadik programmal sajnos már eleve azt jelenti, hogy kevésbé lesznek láthatóak ezek a nemi szempontok. Úgy gondoltuk, hogy általános kockázatok is vannak. Az egyik az az, hogy a nemek egyenlőségének kérdése általában majd beolvad az általános diszkriminációmentességi kérdésekbe, tehát itt úgymond elrejtőzik, nem lesz annyira látható, mint korábban. Ami pedig a nemi szempontokat figyelembe vevő költségvetést illeti, itt tulajdonképpen az általános kötelezettségvállalásokra helyeződött a hangsúly a szerződés szintjén, és a, de a dokumentációban ez már nem ismerül fel, tehát ott nem emlékeztetik az olvasót arra, hogy van egy ilyen általános kötelezettségvállalás a gender mainstreamingre vonatkozóan. Hát ezt elméletben megteszik, aztán a gyakorlatban nem nagyon emlékezik erre senki ez önmagában egyébként nem is lenne elegendő, amellett, hogy nem is foglalkoznak vele. A harmadik dolog, hogy a költségvetés főösszegét csökkentették, erről már beszéltem. Van egy olyan kockázat is, hogy a nemek egyenlőségével kapcsolatos témáktól elirányítják a pénzeket, tehát hogyha mondjuk ez éppen az elkövetkezendő években nem lesz politikai prioritás, akkor átcsatornázzák a pénzeket máshova, és erről is szólok mindjárt valamit. Hogyan tudjuk ezeket a kockázatokat csökkenteni? három dolgot tehetünk, tulajdonképpen csak ismételjük magunkat, amit ma délelőtt mondtunk, elérhető célokat kell meghatározni, esélyegyelőségi célokat, meg működőképes költségvetésekkel, és kettős célt kell meghatározni, tehát meg legyen a gender mainstreaming, de konkrét lépések legyenek a nők és férfiak közti egyenlőtlenség leküzdésére. Természetes, hogy a költségvetés végrehajtásának a hatásait a nemek egyenlőségére vizsgálni kell, és konkrét diszagregált stratég, statisztikákkal. Tehát nem úgy, mint ahogy megtaláltuk az adatokat, és itt a, az adatok között felsorolták, hogy mi a releváns adat és mi nem, és nem is tudjuk, hogy ki az, aki eldönti, hogy mi a releváns és mi nem. Aztán a költségvetést figyelni kell az, az állampolgársági programban, hogy menny, mekkora része fordul esélyegyelőségi kérdésekre. Aztán a 2007-től 13-ig tartó időszakot tudjuk vizsgálni, mivel nincsenek új specifikus célok. Tehát a határ az, hogy valóban integráljuk ezt az új célt, az nem működhet úgy, hogy közben a költségvetési részesedést csökkentjük. Természetesen a költségvetési megszorítások idejét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Említették már gyakran, hogy a gazdasági és pénzügyi problémák hatására ezek a témakörök általában az EU napirendjén igen hátúra kerülnek. Nem ismerik fel, hogy ez egy komoly pénzügyi kérdés, nem egyfajta luxus ezeket a szempontokat figyelembe venni az EU hozzáadott értékét is meg lehet teremteni a nemek egyenlőségének biztosításában. Hogyan lehet ezt megtenni? Egyfelől úgy, hogy a költségcsökkentési programok hatását megvizsgáljuk, hogy ezek hogyan hatnak a nőknek arra a képességre, hogy alapjogaikat gyakorolják. Tehát például, ha nincsenek gyermekgondozási létesítmények, mert a tagállamokkal csökkentik a költségvetést, a nők így nem tudnak munkába állni, akkor ezzel az ő alapjoguk sérül. Ezt a monitoringot tehát arra kell használnunk, hogy garantáljuk, hogy a nemek egyenlősége továbbra is az EU politikai prioritásai között szerepeljen. A rugalmas költségvetések eh, egyik hatása az az lesz, hogy senki nem nézi majd meg, hogy mi lesz annak a hatása, hogy a mostani pénzügyi válság eh, hatására a kormányok milyen lépéseket hoznak. Például mondjuk az építőipar, a bankszektor, a gyártás, és így tovább 2008-ban kihatott a férfiak foglalkoztatási rátájára, ez, és hasonló helyzetbe kerültek a nők is. Most is vizsgálni kell, hogy a költségcsökkentések milyen hatással vannak a nők helyzetére, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor senki más nem fogja ezt felismerni, tehát a bizonyítékokat össze kell gyűjteni és azonosítani, csak így lehet ezeket a szempontokat a napirenden tartani, a jó gyakorlatot, a statisztikákat el kell terjeszteni az EU-ban. Voltak már olyanok, a hallgatóságból, akik feltették ezt a kérdést, hogy mit is tegyünk, támogatnunk kell azokat a szervezeteket, civil szervezeteket, amelyek rendkívül fontos tevékenységet végeznek, a nők esélyegyenlőségének ügyét támogatják, a társadalom tudatosságát javítják, felhívják mindenkinek a figyelmét arra, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégiában vegyen részt. Lehet, hogy beindul ez a stratégia, de lehet, hogy nem, hogyha a nőket nem vonják be a végrehajtásba. Köszönöm. Very much, uh, Mrs. Uh, Köszönöm szépen. Uh, I will now open the floor for questions or comments. Kérem, hogy most tegyék fel a kérdéseket. Yes, please go ahead. Yeah, hi. Uh, my name is Anna. Hi. European Women's Lobby. Az Európai Női Lobbitól érkeztem. Köszönöm az előadását, és azt gondolom, hogy ön beszélt mindarról, amit mi magunk is megfogalmaztunk az Európai Női Lobbinál. Néhány dolgot azért említenék. Ön beszélt arról, hogy Bizonyos költségcsökkentésekre került sor alapvető jogi témákban, illetve gender témákban. Valójában sokkal nagyobb Eh, jellegű, illetve mértékű a költségcsökkentés, mint eh, amire ön utalt. Mi 30%-ról szoktunk beszélni. Ön beszélt a DAFNE programról is. DAFNE eh, programból nem csak, hogy hiányzik a gender perspektíva, hanem a nők elleni erőszak is hiányzik ebből a programból, legalábbis az Európai Bizottság tervei alapján, javaslatai alapján. A DAFNE program régi tevékenységeit véleményünk szerint a jövőben is folytatni kell. Fontos az is, hogy az Európai Parlament a tavasszal lefolytatandó vita során javítson az Európai Bizottság javaslatain. Van erre még lehetőség, be lehet hozni ezekbe a programokba prioritásként a gender egyenlőséget, illetve a nők elleni erőszak elleni fellépést, sőt még az összegek sem kőbevésettek, tehát azt gondolom, hogy lehet még eredményeket elérni. Zuber asszony következik. Um, eu achei muito interessante a, a sua... Igen. Az előadását rendkívül érdekesnek tartottam. Különösképpen egy kérdést illetően, amely, amelyet az a végén vetett fel. Ez pedig az volt, hogy a megfelelő kontextust kell alkalmazni a nem specifikus aspektusoknál, főként a válság idején. Ezek olyan kérdések, amit, amiket mi is feltettünk magunknak, de ezeket másoknak is fel kell tenniük maguknak, mert a megszólító intézkedéseknek mindenre kihatása van. Ebben a tekintetben jó lenne az, hogyha egyidejűleg a gender-specifikus kifizetéseket erősítsük azért, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket célirányosabban meg tudjuk oldani. Legalábbis az én szemszögömből az a helyzet a megszólításokkal, hogy ezek miatt bizonyos szociális vagy munkajogi jogok megszűnnek, vagy megszűntek. És úgy vélem, hogy nem szabad ennek a kihatását figyelmen kívül hagyni, hiszen ezeknek a megszólításoknak vannak ilyen hatásaik, csak a saját országomat tudom felhozni példaként, sokkal könnyebb elbocsátani embereket, mint korábban, könnyebb kirúgni őket, és ez természetesen kihat más jogokra is. Hogyha valakit könnyebb elbocsátani, és általában a nőket hamarabb elbocsátják, nők nem is koncentrálnak annyira a jogaikra. A nők szociális jogai egyébként is alacsonyabb szinten vannak. Konkrét eh, példákat eh, felhozva, például hazámból tudom, hogy sajnálatos módon, szerencsétlen módon a, a nők azok, akik a családban a fő terheket viselik, még mindig. Most már a válság miatt is eh, csökkentenek, és nálunk az a helyzet, hogy a munka időket is fellazították most már, lehetséges az, hogy sokkal hosszabb ideig dolgoztassanak valakit egy nap vagy egy héten, és így még sokkal rosszabb lesz a helyzet, hiszen a nőknek valahogy meg kell szervezni a család életet is, hogyha hosszabb ideig kell dolgozniuk, akkor hogy, hogy fogják ezt elérni? Tehát ezek olyan kérdések, amelyek rendkívül fontosak, és ezeket nem lehet leválasztani a nemek esélyegyenlőségének kérdésétől. Végezettől Rübire asszony következik. Um, it, I have no specific information. Nincs kon- a konkrét információm arról, hogy mit uh, ellenez ez a költségvetés a nemek egyenlősége témájában meglepne engem az, hogy a csökkentésről beszélnek. Hát a rugalmasságot hangsúlyozza a politikai prioritásoknak megfelelően. A migráció, a menedék, kérők ugye olyan téma, ami nyilván a politikai napirendre kerülhet, és ezt esetleg égetőbbnek érzik. Nagyon sokan úgy hivatkoznak az esélyegyelőségre, mint valami olyan ügyre, ami a múlté, már megoldottuk, már annyira régen foglalkozunk ezzel, hogy ez meg van oldva és nem probléma. Ezért akartam én kihangsúlyozni azt, hogy lépni kell, cselekedni kell, hogy a nemek egyenlőségének a kérdését azt továbbra is figyelemmel kísérjük, és hogy a mostani komoly változtatások, mert az európai politikákban komoly változtatások történnek, hogy ezek milyen hatása vannak a nőkre, tehát ezeket a változtatásokat figyelemmel kísérjük. Nem lassú, fokozatos javulásról van szó, mert az is lehet, hogy visszafelé mozdulunk el. És ezért kell továbbra is ébernek lenni, cselekedni és figyelemmel kísérni az új politikák hatását. Ezért tehát Zuber asszony megjegyzésének a fényében azt mondhatom, hogy valóban el kell ismernünk hogy most keresztúthoz érkeztünk, úgymond az európai politikákban, és volt egyfajta optimizmus, ami a nemek egyenlőségét jellemezte eddig, de lehet, hogy ennek nem nincs helye. A pénzügyi válság rengeteg tényezőt megváltoztat. Ezt láthatjuk egyébként a az általános pénzügyi keretdokumentumban is. Tehát az új tevékenységek, azok mind az infrastruktúra, az építőipar és így tovább ilyen területeken vannak, de például a gondozás témájára nem nagyon hivatkoznak. Úgyhogy a 2008-as válságra e, reagálni kell, illetve megszülettek a reakciók. Most aztán államadósági válságot élünk, ennek a szociálpolitikákra hatása van, tehát ezzel szemben kell lépni EU szinten. El kell ismerni azt, hogy még mindig szükséges egy olyan fajta általános megközelítést alkalmazni, támogatni, amely segíti a nőket az alapjogai gyakorlásában. Thank you very much for your Köszönöm a hozzájárulását, asszonyom. Zimorháci asszony következik most. a külkapcsolatokról beszél, önnek is 15 perce van, hogy elemezze a témát. Meg is kapja a szót. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh, contrary to the other presentations, a többi előadással ellentétben úgy tűnik, hogy a külkapcsolatok területén van gender szempont. Nincs értelme rámutatni arra, hogy mennyire fontos a külkapcsolatok az Európai Unió szempontjából, egyrészt kereskedelmi, gazdasági integrációs érdekek fűződnek hozzá, e, meg hát van az egésznek egy együttműködési, segélyezési aspektusai is, aspektusa is. E, ez a téma tehát fontos az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikai szempontjából. Stratégiai politikai dokumentumok is aláhúzzák a fontosságát az Európai Unió külföldi fellépésének, és külön kiemelik a férfiak és nők egyenlőségének témáját. De sajnos itt jön megint a szokásos megszorítás, nevezetesen az, hogy ezek a dokumentumok genderreleváns célkitűzéseket konkrétan nem fogalmaznak meg. Vannak gender-specifikus szakpolitikák, például a férfiak és nők egyenlőségének elérése. Erre van egy politika 2010 és 2015 közötti időszakra, valamint eh, a Women in Development Action Plan, de nincsen tényleges eh, előirányzat arra vonatkozóan, hogy eh, milyen mértékben kívánják és hogyan kívánják ezt megvalósítani. A globális Európa jogalkotási csomag 2011. decemberében született meg, amikor is az Európai Bizottság a következő MFF keretén belül letett egy ilyen csomagot az asztalra, amelyben egyrészt szerepelt egy közlemény, amelynek az volt a címe, hogy Globális Európa, másrészt pedig egy közös rendelet, a külső fellépésekre, fellépésekre külső e, eszközökre vonatkozóan, és voltak e, benne jogalkotási javaslatok. a Kilenc e, földrajzi és tematikus eszközre nézve emellett még vannak más fontos eszközök is, mint például a humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem eszköz, amelynek szintén vannak ilyen aspektusai. Röviden hogy képet kapjunk erről az egész tevékenységről, e, ismertetném, e, millió euróra lebontva a különböző pénzügyi eszközök rendelkezésére álló forrásokat, itt látjuk az összegeket. E, a kisebb eszközök közül van, amit kihagytunk, de ezek a legnagyobbak nyilvánvalóan, amelyek itt szerepelnek a listán. Összességében mintegy 70 milliárd euróról van szó, amely 6,8% a teljes költségvetésnek, tehát nem olyan nagyon jelentős összeg, de azért mégis eh, az EU külkapcsolatai szempontjából lényeges összeg. Ezek a fontosabb tételek, a Development Cooperation Instrument, a fejlesztési együttműködési eszköz, ez a legnagyobb eh, költségvetéssel rendelkező eszköz, majd az előcsatlakozási eszköz, az európai szomszédsági eszköz, nagyságrendben ez a kettő következő. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy van egy másik pénzügyi eszköz, amelyik szintén fontos, az Európai Fejlesztési Alap, amely azonban ebben a költségvetésben nem szerepel. Márpedig fontos, mert 34 millió eurót foglal magában. To, uh, extract from the context analysis to... A az elemzésben megpróbáltuk uh, a gender szenzitív célkitűzéseket azonosítani. A külkapcsolatok területén és megpróbáltuk elemezni, hogy a célkitűzések közül a fő finanszírozási eszközök melyiket milyen mértékben valósítják meg. Ime. A, azok a gender célkitűzések a következők. Nők hozzáférése az oktatáshoz. Ez a, fejleszté, a millenemű fejlesztési célkitűzések között is szerepel. Eh, a nők gazdasági szerepének növelése, a nők egészségének javítása, a nők polgári és politikai szerepének növelése, a nemi alapú erőszak csökkentése, a gender egyenlőségi jogalkotás eh, eh, betartatása, és az EU joganyagának nemek közti egyenlőséggel foglalkozó részének átvétele, illetve az átvétel megsegítése. Látjuk, hogy eh, az első négy témát például a DCI és az ENI eszközök eh, finanszírozzák, tehát a fejlesztési együttműködési eszköz és az európai szomszédsági eszköz. A programok közül legalább öt azonosítja a gendert, mint olyan területet, ahol támogatni lehet különböző fellépéseket, általában emberi jogok előmozdítása és alapvető jogok, területén van, alapvető jogok területéről van szó. Emellett elismerik a nemek közti egyenlőség támogatásának horizontális természetét és jelentőségét. Vegyük a fejlesztési együttműködési eszközt példaként. Ez eh, egyébként pénzügyi értelemben a legfontosabb eszköz. Ez eh, két eh, fontos területre koncentrál. Van egy földrajzi programja, amely a bilaterális és földrajzi együttműködést támogatja a fejlődő országokkal, és ezen kívül van két tematikus program, amely minden fejlődő ország számára elérhető. Ez a két tematikus program olyan globális közjószágokkal és kihívásokkal foglalkozik, amelyek fontosak, illetve a civil társadalommal és a helyi önkormányzatokkal foglalkozik, azokat célozza meg. Hogyha a globális közjószágokat és kihívásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy öt makró terület lett azonosítva ezen a hatalmas területen. Energetika, klímaváltozás, környezetváltozás, emberi fejlesztés, élelmiszerbiztonság és migráció. issues? Amennyiben a gender kérdéseket vizsgáljuk, akkor az az emberi fejlesztés témakörben találhatók meg leginkább. És mint ahogy Jill Robert is mondta, e, vannak itt azért furcsaságok, mert például a migráció alpont keretében szó sem esik a gender szempontokról. Adok még egy példát. A szomszédsági eszköz célkitűzései alapján a demokráciát, az emberi jogokat, az egyenlőség elveit, a jogállamiságot, a jó minőségű kormányzást és a fenntartható fejlődést mozdítja elő. A rendelet említi az erős gender mainstreaming megközelítést, diszkrimináció ellenes megközelítést, amelyről azt mondja, hogy horizontális célkitűzés, illetve célkitűzése az összes fellépésnek, amely a szomszédsági politikán belül megjelenik. De ezen az általános támogatáson kívül az európai szomszédsági eszköz semmilyen konkrét célkitűzést vagy programot nem nevez meg, de ugyanígy végigmehetnék a bővítési programon, nyilván nincs idő és nem tehetem meg, Ön, önök ezeket megtalálják a kiadott írásbeli anyagban. Mindössze arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy ott van a gender, meg van említve, de célzott konkrét fellépések nincsenek. uh Oh, yeah. What? what? Aha. Okay. So uh, when we look at all these uh, um, uh, items, they are there. Nos, tehát ott vannak a gender témák, akár még um, konkrét fellépések is uh, találhatók például a földrajz specifikus felsorolásban, szociális, társadalmi befogadás, munkakörülmények, látjuk, hogy nők, a nők szerepének előmozdítása, igen, ez szerepel, de, de konkrétumok nélkül. Ugyanez igaz a dél-afrikai alprogramban is, ott van nemi erőszak elleni fellépés, illetve a hív elleni fellépés. Ez a DCI keretein belül kerül megemlítésre, de ennél konkrétabb jelzés, gender-specifikus jelzés nincs. Van egy olyan eszköz, amelyik egyáltalán nem említi a gendert, ez pedig a partnerségi eszköz. És ez fontos. partnership instrument is a new pro- Ez egy eh, gendervak eszköz, Uh, provide ad hoc support for... És a partnerségi eszköznek a célja egyébként az, hogy adhok támogatást nyújtson azoknak a harmadik világbeli országoknak, amelyek már nem jogosultak a fejlesztési támogatásokra. Ilyen ország például Argentina. Tehát nem teljesen fejlett országok ezek, de nem is szegények. So, what is this uh, uh, partnership instrument? What... Miből áll tehát ez a partnerségi eszköz? Nos, ez főleg kereskedelmi, illetve gazdasági kapcsolatokra koncentrál. Nehéz elhinni, hogy nincsen szükség gender megközelítésre, kereskedelmi témákban. So, uh, this is what I have already almost said, and so I can go further. Uh, there must be a word of caution. It... Itt azonban egy figyelmeztetést kell közé tenni az MFF eh, jelenlegi programozási ciklusában nem lehetséges eh, megbecsülni azokat a pénzeket, amelyek a különböző eszközökből eh, genderegyenlőségre lesznek költve, és nem lehet azt sem tudni, hogy a konkrét gender célkitűzésekre milyen konkrét cselekvésekből mennyi pénz jut. Nem csak azért nem lehet ezt megtenni, mert ténylegesen nincsenek még leosztva a pénzek, hanem azért is, mert nincs rendszer szintű monitorozás, illetve adatkiértékelés, amely figyelembe venné a jelenlegi külső fellépések megvalósulása során a gender szempontokat figyelembe venné például a hatékonyság elvét. Ez pedig korlátja a következő MFF és az ahhoz kapcsolódó eszközök értékelésének is. A múltbéli programok értékelése, illetve a jelenleg futó programok félidős értékelése is azt mutatják, hogy növelni kell a ráfordított pénzeket a gender specifikus fellépések során és keretében. A múltbéli értékelések azonban nagyon elszórt adatokon alapulnak, és nem lehet a jövőre nézve ezekből következtetéseket levonni. Mint ahogy Beti asszony is mondta, volt kísérlet arra, hogy um, értékeljék a programoknak a gender relevanciáját. Az OECD készített ilyen jelentést, és azt javasolták, hogy dolgozzanak ki egy jelző számot, egy indikátort. A donoroktól elvárható, hogy a hivatalos adományaikat világítsák át ebből a szempontból. Nyilván ezeket az adatokat nagyon óvatosan kell kezelni, mert nem kerül átvilágításra minden adat vagy pénzalap. Az Európai Unió egyébként fejlesztési, illetve együttműködési szempontból viszonylag jó átvilágító munkát végez, mert 88%-a a kifizetett összegeknek gender szempontból is át van világítva, míg az OECD tanulmányban szereplő összes donorpénznek mindössze 63%-a van gender szempontból átvilágítva, tehát az EU úgy tűnik nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a fejlesztési együttműködésekre kifizetett pénzeket gender szempontból is megvizsgálja. amennyiben azt akarjuk megvizsgálni, hogy ezek a pénzek mennyire gender fókuszáltak, akkor azt látjuk, hogy az EU esetében ez 13 százalék, az átvilágított támogatásokon belül elnézést, 19,8% az Európai Unió esetében, ez az összeg, míg az OECD átlag 33%, tehát az átvilágított összegeknek 33%-a genderfókuszált, e, az Európai Unió szintjén ez alacsonyabb összeg. Azt is látjuk, hogy az oktatás e, és a, az egészségügy a legfontosabb e, tényezők, illetve ágazatok, még az agrár és vidékfejlesztési támogatásokban nagyon alacsony a gender fókuszálás. Ami azt jelenti, hogy az átvilágítás és értékelési kritériumokra nagyobb figyelmet kell fordítani. És akkor elérkeztünk a konklúzióhoz. A külső fellépés eszközök nagy valószínűséggel pozitív, bár leginkább közvetett hatással lesznek a nemek közti egyenlőség alakulására, amit az EU politika stratégiai célként fogalmaz meg. Mivel itt fejlesztési támogatásról van szó, és mivel a célkitűzések tükrözik a milleniumi fejlesztési célokat, mindenképpen lesz eh, hatása az elköltött pénzeknek gender szempontból is, de ezek főleg közvetlen, bocsánat, ezek leginkább közvetett hatások. Az MFF-ben és a jogalkotási anyagokban nem szerepelnek elegendő adatok arra nézve, hogy milyen erőforrások állnak majd az általános célkitűzések elérésének szolgálatában. A nemek közti egyenlőség egy magától értetődő európai érték, amelynek meg kell jelölnie, meg kell jelennie a programozási ciklusban, és fontos a szegénység elleni fellépés szempontjából is, márpedig a szegénység elleni fellépés a fejlesztési együttműködés fő célja. A nemek közti egyenlőség eh, elérését szolgáló programok eh, végrehajtása nagyban függ attól, hogy egyes ország, illetve regionális stratégiákban mennyire kerül ténylegesen megfogalmazásra, illetve végrehajtásra eh, a meghatározott, az adott meghatározott gender-specifikus célkitűzés. An assessment at every stage of the policy process. A szakpolitikai folyamat minden szakaszában oda kell ezekre figyelni, és egyébként lejárt az időm, de azt még elmondom, hogy a gender mainstreaming akár el is tűnhet az EU politikákból, vagy legalábbis láthatatlanná válik. Ami a külkapcsolatokat illeti, ott az a eredmény állhat elő, hogy a gender mainstreaming, illetve a gender utalás az ott van mindenhol, de nem specifikus a fellépés, és nem specifikus a finanszírozás. Talán ez a legfontosabb kockázat, amivel szembe kell néznünk a külkapcsolatok területén. Köszönöm az előadását, és most pedig megadom a szót, megjegyzéseket lehet tenni. Eh, yes, no members, so please you have the floor. Öné a szó, képviselők nem akarnak beszélni. Én a zöldeknek vagyok politikai tanácsadója, és az MFF-fel foglalkozom. A... Először is köszönöm az előadást. Van egy kérdésem. A pénzügyi eszközök eh, elkülönülése és az Európai Fejlesztési Alap elkülönülésé vonatkozásában van-e valami fajta tanulmány arra, hogy melyiknek van jobb hatása a férfiak és nők közti egyenlőségre, mert a külső eszközökre a parlament hatással van, még a fejlesztési alap az a parlamenten kívül esik. Nem tudom, rendelkezésre állnak-e adatok, hogy melyek a jobbak, melyek a hatékonyabbak. Nekem nincsenek erre vonatkozó adataim, mert amennyiben kiderülne, hogy a parlament által ellenőrzött pénzügyi eszközök hatékonyabbak, akkor egy újabb érv állna rendelkezésünkre, hogy a másikat is megpróbáljuk bevonni a saját hatáskörünkbe. Köszönöm, Zimonacci asszony. Uh, igen. Végeztünk egy tanulmányt az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatban, és ebből az látszott, hogy még hogyha ez nem is volt egy nagyon mély elemzés, mi úgy véljük, hogy ugyanolyan problémák állnak fent, a célkötözésekkel, illetve ezen projektek értékelésével kapcsolatban. Tehát az általános megjegyzés az az, hogy nyomon kell követni, és fel kell mérni minden egyes szakaszban, a legvégső szakaszban is ezeket az alapokat. Szerintem ez vonatkozhat az Európai Fejlesztési Alapra és a programozásra is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mások kívánnak-e kérdést feltenni? In that case, I'm gonna... Hát ebben az esetben egy rövid záró megjegyzést teszek, és védre váltok. Jag vill eh, tacka alla experter för att eh, szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek azért, hogy eljöttek ma hozzánk. Amit elmondtak, amiről beszéltek, az rendkívül hasznos a szakbizottságunk számára. Nagyon fontos kérdéseket vetettek fel, amiket nem lehet elfelejteni. Például azt, hogy a minden dolog, amit teszünk, abban jelen kell lenni az esélyegyenlőség elképzelésének. Nagyon sok kérdéssel foglalkozunk, amelyek eh, például kihatnak a foglalkoztatásra, és beszéltek a másodlagos, elsődleges eh, keresőkről, a foglalkoztási rátáról, beszéltek arról, hogy nagy a különbség a bérezés között és az egyes tagállamok között is. Tehát eh, hosszú út áll még előttünk, addig, amíg valóban elérjük a gazdasági függetlenséget. Mindez, ami elhangzott, az rendkívül hasznos. 75%-os foglalkoztási rátát szeretnénk elérni, valamit tenni kell, hogy ezt el lehessen érni, mindenképpen jók a célok, viszont megfelelő intézkedésekre van szükség. Mindez, ami elhangzott Möldász asszonytól, az azt mutatja, hogy vannak egyensúlytalanságok, például az a tény, hogy a fiúk bizonyos területek iránt érdeklődnek, a lányok más területek iránt, tehát ez az egyenlőtlenség megvan, és úgy vélem, hogy minden EU hivatalos dokumentumban a nemi perspektíva mindig képviselve van. Liberák asszony is nagyon fontos táblázatot tárt elénk, mégpedig azt, hogy az egészségügy kapcsán, az egészség kapcsán milyen megosztások vannak a nemek között 50 év felett. Ez a táblázat is megmutatta azt, hogy a nőknek erősebb krónikus betegségeik vannak, és jobban szenvednek a depressziótól. Még akkor is, hogyha tovább élnek, nem jelenti azt, hogy boldogabbak is. Ez a következtetés, amit le lehet vonni. övergripande målen som EU satt upp då i olika sammanhang. Det kan vara... azt mondja, hogy ezeket a felülrendelt célokat el lehessen érni. Itt eh, beszéltünk a különböző dokumentumokról, a szerződésekről, hogy ezeket a célokat el lehessen érni. Ehhez gender mainstreaming perspektívára van szükség mindenben, amihez hozzáfogunk. Tehát azok a módszerek, amiket felhasználunk, azok rendkívül döntőek ahhoz, hogy el tudjuk érni ezeket a kötelező érvényű célkötőzéseket. Úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőség megteremtése, a gender mainstreaming abszolút hasznos eszköz lehetne ebben. A nemek alapján felbontó statisztikákra van szükségünk, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni a jövőben. Hogyha nincs meg ez a felbontás, akkor nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Simonáci asszony a végén nagyon érdekes kérdést vetett fel, a következőt állapítottam meg. Genusperspektiv, exempel i jordbrukspolitik och transporter som du nämnde. Och, och det är... Az agrárpolitika a közlekedés területén nem veszik elegendő mértékben figyelembe a különböző nemek érdekeit, és eh, például nem veszi figyelembe azt, hogy a nők a mezőgazdaságban is tevékenys, tevékenykednek, a közlekedés rendkívül fontos az emberek mobilitása szempontjából. Itt mindenképpen figyelembe kell venni a nem specifikus perspektívákat, hiszen ez érinti a nők mobilitását. Hihetetlenül érdekes információkat kaphattunk, nagyon fontos tudás anyagot kaptunk, ezzel továbbra is foglalkozni fogunk, nem csak a több éves pénzügyi keret az e, MFF e, részében, hanem minden egyes munka területén ezt integráljuk és figyelembe vesszük. Köszönöm szépen mindenkinek, akik érdekes kérdést tettek fel, és köszönöm szépen az előadóknak még egyszer.